Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Herzlich willkommen zur Entlastung der anderen Institutionen. Ich möchte mindenkit szeretnék szeretném felni a figyelmét a napi rendre. Nem kaptam módosítási igényeket. A dosszékat kiosztottuk, és ez e között megtalálják a koordinátorok legutóbbi ülésének, e, november 24. ülésének ajánlásaikat, és e, várjuk 29. 29 nem kaptunk módosítókat, tehát így elfogadottnak tekintjük. És akkor következik a különböző intézmények mentesítése, az előadó Markov Valley az Európai Tanács, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági Szociális Bizottság, a Régiók, Régiók Bizottsága, az Európai Ombudsman, illetve az adatvédelmi biztos képviselőit üdvözöljük. Nagyon örülünk, hogy elfáradtak. És akkor most Rusz úrna úr, urat külön üdvözlöm, illetve meg is adom neki a szót az Európai Számvevőszék részéről. Thank you. There, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt előadó, tisztelt képviselők, a KONT bizottság tagjai. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, is bemutathatom a számvevőszék éves jelentésének tízes fejezetét, ami konkrétan értékeli az összes európai intézmény kiadásait. 2016-ban a kifizetések a különböző, illetve a több éves pénzügyi keret hatos címszavában 9,3 milliárd eurót tett ki, ez az éves kiadás, kifizetés elsősorban az emberi erőforrásokra fordult 60%-ban. Épületek, berendezések, energia és kommunikáció, illetve informatika. A munkánk az évek során arra utal, hogy ez a kiadás alacsony kockázatot képvisel. Az éves audit mintája ezer tranzakcióból állt, ebből nyolc vonatkozik más intézményekre, a tanácsra, a bíróságra, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra. Ezek között oszlott meg a nyolc tranzakció. Az előző évekhez hasonlóan örömömre szolgál elmondani, hogy pozitívan értékeltük a kiadásokat, és materiális mértékű tévedést nem tártunk fel. Az ezer tranzakció körében összesen 0,2%-os mértéket tett ki a kockázati szint, illetve hiba arány. ezt a 2015-ös 0,6%-hoz kell hasonlítani. A többi intézményeket illetően nem tartunk fel a 8 tranzakció kapcsán hibát, hiba arányt, úgyhogy konkrét megállapításokat nem tettünk. Idén a számvevőszék tovább vizsgálta a személyzeti kiadások 5%-os csökkentését, amiben 2013-ban megállapodtunk. Megállapítottuk, hogy az intézmények a 13-17 közötti időszakban csökkentették az állások számát, mégpedig kb. 4 kal és a foglalkoztatás arány kb. 4,1% az egyes állás helyeket tekintve. Konkrét szempontokat is vizsgáltunk, és ezeket a megalapításokat majd a közel jövőben kiadandó jelentésünk fogja tartalmazni, tisztelt asszony képviselők. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a számvevőszék azon munkatársainak, akik részt vettek ebben a munkában, és várom a kérdéseiket, illetve megjegyzéseiket, amelyeket tovább pontosíthatunk. Köszönöm a figyelmüket. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most Valero úr következik. Merci, Madame la Présidente. La Cour de Justice. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bíróság nevében szeretnék hozzászólni, szeretnék köszönt mondani elnök asszonynak, hogy meghívtak minket szokás szerint erre a véleménycserére. Számunkra a bíróság számára ez egy rendkívül fontos téma, és természetesen az önök munkáját is nagyon-nagyon komolyan vesszük és tudom, hogy önök azok önök az a szerv, illetve az a bizottság, amely mindig mindent megtett azért, hogy jobban felhasználjuk az Európai Uniós erőforrásokat. Sajnálatos módon a, az a személy, aki általában elszokott ide látogatni az önök ülésére a költségvetéssel kapcsolatban, nem tudott megjönni, én helyettesítem. 2016 a bíróság számára egy nagyon aktív év volt, tehát elég nagy forgalmat bizonyítottunk. 1604 ügyjel foglalkoztunk, és 1624 ügyet tudtunk lezárni mindent összevéve. A bíróság 2016-ban több ügyet zárt le, mint ahányat benyújtottak abban az évben. Aztán El kell mondani azt is, hogy mióta létrehozták a bíróságot, ez az egyik legjobb eredményünk. Aztán az ügyek, az eljárások hosszáról is beszélnem kell. Az átlag eljárási időszak is csökkent 2016-ban. 14,6 hónap, tehát körülbelül egy hónapos csökkenés illetve csökkenés történt a közalkalmazottak bíróságánál is, az ügyek hosszánál. Úgyhogy mindenképpen pozitív a mérlegünk, és ebbe még nem számoltuk bele a reformot, ugye nagy átalakításon ment keresztül a bíróság, ennek nyilvánvalóan még lesz hatása a jövőben, már most is látható ez egyébként, tehát a 2017-es évtől kezdve ennek majd láthatjuk az eredményeit. Ami a fontosabb eseményeket illeti 2016-ban, strukturális szempontból el kell mondani azt, hogy a 11. fő ügyvédünk is megérkezett, és a közalkalmazotti bíróságnál pedig a két első reform hullám megtörtént, a második fázis az, az lesz, vagy az volt, hogy 2016. augusztus 31-én a közalkalmazotti bíróság megszűnt, és ezután ugye egy másik szerv kapta meg ezeket a feladatokat. 2016-ban egy részleges megújulás is történt, új elnököt választottunk, illetve egy új alelnök is, egy új elnököt is megbíztak. Két-három dolgot mindenképpen meg kell jegyeznem a bíróság munkájával kapcsolatban, ezt folytonosan megjegyezzük. Egyrésztről arról van szó, hogy a bíróság nagyon nehezen tudja ellátni a feladatát, tehát nem tudja olyan gyorsan általában lezárni az ügyeket, mint ahogy, amilyen gyorsan azok érkeznek, bár természetesen megpróbáljuk az eljárási időt csökkenteni. Másrésztről pedig van egy nyelvi rezsimünk, megpróbáljuk, illetve kötelességünk az, hogy biztosítsuk a felek, a peres felek közötti egyenlőséget biztosítani. Nos, Ebből a szempontból a bíróság számos lehetőséget mért már fel az elmúlt időszakban. Megpróbálunk legtó, leg, a lehető leghatékonyabban fellépni, megpróbáljuk a különböző jogi módszereket, munkamódszereket alkalmazni, hatékonyabbá tenni, megpróbáljuk a lehető legjobb dokumentum felhasználási módszert megvalósítani. 2016-ban már nem papír alapú volt a levélforgalom a bíróság és a, tagáll- és a tagállamok között, hanem e-mail alapú. Tehát ez egy nagyon nagy, nagyon nagy sikernek számít. És hát egyre több a digitálisan beterjesztett ügyek száma. Aztán racionalizálunk az integrált többnyelvűség kérdésében is. Sok kezdeményezésünk volt a 2016-os évben, így csökkentettük a fordítási szükségletet. Ez azt jelenti, hogy 1,1 millió oldalt spóroltunk meg fordításban. Különböző módszerekkel értük ezt el, például, hogy a, az ítéleteket szelektíven jelentetjük meg különböző nyelveken, illetve bizonyos határozatainkat csak összefoglalókban jelentetjük meg. Másik célunk 2016-ra az volt, hogy hogy a, a, az igazságszolgáltatási munkával kapcsolatos munkafolyamatokat megpróbáljuk racionalizálni. Aztán fontosnak tartanám még azt is kiemelni, hogy rendkívül termelékenyek voltunk, ezt úgy sikerült elérni, hogy nagyon jól koordináltuk a különböző szolgálatok között a munkát. 2016-ban megnőtt a lezárt ügyek száma, pedig a a 2016-ot megelőző egy évtizedben csak 1,1%-os volt a bírósági munkatársak száma növekedésének aránya. 2016-ban a 99% volt a foglalkoztatottsági arány, ez gyakorlatilag maximális, és még el kell mondanom azt, hogy a költségvetési hatóság által rendelkezésre álló eszközeit a bíróság megpróbálja maximálisan felhasználni. Nagyon fontosnak tartja a bíróság azt, hogy a, bírós, a bizottság által megszabott takarékossági elveket mi is kövessük, illetve 5%-kal ugye csökkentenünk kell a munkatársaink számát a 2013-2016-os időszakban. Ez azt jelenti, hogy 19 posztot kell megszüntetnünk, illetve a nem bérrel, fizetéssel kapcsolatos kiadásokat pedig be kell fagyasztani. A helyzetünk tehát elég nehéz, örülünk ezen nehéz körülmények között, hogy a Juri szakbizottság, illetve a büdzsé szakbizottság az Európai Parlament részéről támogat minket munkánk elvégzésében. Nagyon fontos az, hogy ezt a támogatást megkapjuk, ennélkül nem tudnánk megfelelő munkát végezni. Nagyon fontos számunkra az is, hogy a belső a belső ellenőrzése a lehetőleg hatékony, hatékonyabban történjen. Ez mindenképpen pozitív, az elmúlt, volt az elmúlt időszakban 2010 óta, 2016-os évvel bezárólag, tehát nagyon pozitív volt az audit eredménye. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy a lehető legtermelékenyebbek legyünk, a lehető legjobban felhasználjuk a rendelkezésre álló eszközeinket, és természetesen próbáljuk munkánkat a lehető legjobban elvégezni. És bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Az Európai Számvőszék nevében a főigazgató következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az éves jelentésünkben és az ezzel kapcsolatos függelékben, amit szintén elküldtünk a szakbizottságnak, illetve ebben részletesen beszámolunk arról is, hogy 2016-ban pontosan milyen tevékenységet végeztünk. Néhány dolgot azért hadd emeljek ki. 2016-os év ugyanis nagyon termelékeny év volt, vagy termékeny év volt számunkra. Az európai hadd mondjam el azt, hogy 37 külön jelentést készítettünk, illetve két külön jelentést különböző jogalkotási javaslatokról, illetve dokumentációt is létrehoztunk a többi, az MFF-ről. Ez összességében 96 jelentésünk volt, ez azt jelenti, hogy körülbelül minden negyedik napon megjelent egy, egy új jelentésünk. Aztán a terepen is tartottunk különböző ellenőrzéseket, 4000 ilyen volt, több mint az összes Európai Uniós tagállam, illetve kb. 30, tagállam, 33. államban. A közlekedés, a környezet, a migráció voltak a legfontosabb témáink, illetve a, környezet, illetve a, a gazdaság irányításban a túlzott deficit, a túlzott deficit eljárással foglalkoztunk részletesebben. Nos, alapvetően a legfontosabb mutatóink mind pozitívak, javult a, jelenség, a jelentéseink minősége, és sokkal jobban megszívlelik az ajánlásainkat is. Most már a külön jelentéseink is gyorsabban készülnek, másfél év alatt van ezeknek az elkészítése. Tudjuk, hogy ez még mindig nem elégséges, és mindent megteszünk azért, hogy ez a határidő csökkenjen, illetve megpróbálunk illeszkedni a 13-as a 13 hónapos szabályhoz. Egy ötödik kamarát is létrehoztunk, illetve van egy minőségellenőrzési egységünk is. Próbáltuk elérni azt, hogy megfelelő tudás átadás is történjen, szerintem ez egy számvevőszék esetében mindenképpen elengedhetetlen, illetve a La Lorraine Egyetemmel a Lotaringei Egyetemmel közösen egy audit, audit master-t is létrehoztunk. Több mint 99%-ban hajtottuk végre a költségvetést, 19%-kal növekedett a fordításunk, fordításaink volumene, csökkentettük a be nem töltött állások számát, tehát arányát 6%-kal, és a belső és a külső auditunk, auditunk is pozitív volt, az összes ajánlást megszívleltük. Egy környezetvédelmi bizonyító, bizonyítványt is kaptunk az EMASZ keretén belül. Mindez illeszkedik a számvevőszék reformtervébe, amelyet 2014-ben hoztak létre. A módszertanunk is változott. A megbízhatósági nyilatkozat új munkamódszere 2018-ban kezdődik el, ahogy ezt Léne úr is bejelentette. Összefoglaló képpen elmondhatom azt, hogy ez egy nagyon pozitív év volt a 2016-os év a számvevőszék rész, 2016-os évben. Nagyon jól használtunk fel a forrásainkat, és sikerült az összes nehézséget megoldanunk. A hatékony költségvetés ellenőrzési eljárást úgy, úgy érzem, hogy sikerült végrehajtanunk, úgy, ahogy ezt a parlament elvág, elvárja tőlünk, és úgy gondolom, hogy ezáltal megfeleltünk az európai polgárok elvárásainak is. Köszönöm. Uh, thank you, uh, for that, uh, chair... Köszönöm szépen. Gressle asszony, elnökünk egy kicsit kívánt a teremből, ezért uh, amíg nincs itt, én leszek az elnöke ennek az ülésnek. Most a Gazdasági Szociális Bizottság nevében Pusárdesz úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelentéstevő, tisztelt képviselők. Különböző aspektusát szeretném kiemelni a tevékenységünknek, amelyek fontosak a 2016-os mentesítés szempontjából. 2016-ban 148 véleményt fogadtunk el, két jelentést is elfogadtunk, amelyel hozzájárultunk az EU jogalkotási folyamatához. Ezen eh, felett eh, 237 ülést tartottunk Brüsszelben különböző civil szervezetek részvételével, hálózatokkal, illetve a hálózatok hálózataival. Ezzel próbáltuk erősíteni a civil szervezetekkel fenntartott kapcsolatainkat, illetve erősíteni ezzel a demokratikus alapjait az EU-nak. Megválaszolva az önök kérdőívét, számos nemzeti vitát is tartottunk, az Európai Jogok Szociális Pillérjéről szóló jelentés kapcsán több mint 1500 résztvevőt hívtunk meg, mintegy 500 szervezettől. A résztvevők listája, a szervezetek listáját megtalálhatják a mellékletben. Emellett számos véleményt is közreadtunk, amelyek kötődnek az EU tagállamaiban, illetve Törökországban tartott tényfeltáró útjainkhoz. És ami a költségvetést illeti, 2016-ban 130 milliós költségvetést hajtottunk végre, ennek 97,57 százalékos volt a végrehajtási aránya, ez nőtt 2015-hoz képest. 2013 és 2016 között növeltük 3,43%-kal költségvetésünk végrehajtásának rátáját. Személyesen tanúsíthatom azt, hogy a körültekintő megfelelő módon jártunk el, ami a munkatársakat illeti, 665 poszt van az szervezetünknél, Egy százalékos csökkentést alkalmaztunk 2013 és 2017 között, 34 posztról volt szó összesen. A 36 azon poszt, amit átadtunk az Európai Parlamentnek az önökkel megkötött megállapodásunk értelmében. Ez azt jelenti, hogy 700 os csökkentést értünk el, még úgy is, hogy beleszámoljuk a horvát és írvát, horvát fordítókat. 62 poszttal csökkent a posztok száma, és így is ugyanazt a szolgáltatást nyújtjuk, növeltük a munkatársak produktivitását annak érdekében, hogy az intézmények, illetve a tagjaink számára megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. Örömmel jelenthetem, hogy eh, azt, hogy 40%-kal eh, növeltük a hatékonyságot, Ezen kívül nagyon diverzek vagyunk, ezáltal javul a teljesítményünk is. Nagyon örülök mindennek. Működési megállapodás a Régiók Bizottsága és az EGSB között alapját képezi annak, hogy még jobban együtt tudjunk működni, mint EU intézmények. A költségvetés és emberi erőforrások, a logisztika, a, a fordítási, szemtestechnikai szolgáltatások jobb kihasználása által szinergiákat teremtünk úgy, hogy nem veszélyeztetjük a két e, bizottság munkáját. Egy teljes e, együttműködési megállapodást is előkészítünk, az eddig együttműködés jól működik, és ez a megállapodás mutatja azt, hogy két intézmény költséget csökkenthet ilyen fajta megállapodásokkal. Önök feltettek kérdéseket is, amelyek az együttműködési megállapodásra vonatkoztak az EGSB és a parlament között. Jó volt a végrehajtása ez idáig ennek a megállapodásnak, ezáltal erősíteni lehet az Európai Unió legitimitását, de mindkét intézmény, mind az EGSB, mind pedig az Európai Parlament esetében további erőfeszítésekre van szükség, és szívesen fogadom a kérdéseiket ezzel kapcsolatban. Uh, thank you. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a Régiók Bizottságának főtitkára, Purinak úr. Köszönöm, elnök úr, és engedje meg, hogy néhány kulcsadatot megemlítsek. A 2016-os beszámolási időszakban a régiók bizottsága összesen 50 véleményt dolgozott ki, 30 jogalkotással kapcsolatosan, és ezen kívül 26 párbeszédet folytatottunk állampolgárokkal, 14 új tagállamban. A politikai munkánk középpontjában a az Európai Parlamenttel való politikai együttműködés is állt az elnök úrral, az önök bizottságnak elnökével, valamint a a konferencia, az elnökök konferenciájával is együttműködtünk, számos képviselővel is együttműködtünk, számos nagyon eredményes találkozóra került sor az Európai Parlament szakbizottságaival, illetve a mi bizottságainkkal, a regionális politika területén, vagy a közlekedés politika területén, illetve a két intézmény titkársága között is szoros a kapcsolat. Ami a politikai kontextust illeti, 2016 őszén Tusk úr, tanács elnöke megbízást adott, hogy továbbra is elemezzük, hogyan lehet az állampolgárokat jobban bekapcsolni európai ügyekbe. És ennek keretében szerveztünk, az említett, szerveztük meg az említett 26 állampolgári dialógust, párbeszédet, azzal a céllal, hogy végül is összesen 150 rendezvényre kerül sor, kerüljön sor, amiben 20 ezer állampolgár venne részt. ami munkánk ennek keretében arra is irányult, hogy az állampolgárok számára egy interaktív applikációt dolgozzunk ki, tehát ezzel lehetővé válik, hogy az állampolgárok véleményüket hangoztathassák, vagy szavazzanak európai ügyekben, és e tekintetben szorosan együttműködünk más európai intézményekkel. Ami pedig a kommunikációt illeti. 2016-ban egy közösségi médiára vonatkozó stratégiát is elkészítettünk, szorosan együttműködtünk ennek keretében a parlamenttel is, és egyre fokozottabban dolgozunk a hatás indikátorokon is, és egyfajta online képzési platformot is létrehozunk más intézményekkel, ezzel is javítva a kommunikációt, a tájékoztatást. Számunkra nagyon fontos, engedjenek meg egy kis kitekintést, az európai 2019-es választásokat megelőzően szorosan együttműködünk az önök kommunikációs főigazgatójával is. Ami az administratív területet illeti, a hatékonyság különösen fontos szempont számunkra. 2013 és 16 között 11%-kal csökkentettük a kiadásainkat, a költségvetésünk 5%-kal növekedett, tehát, illetve csökkent a költségvetésünk, tehát a különbséget hatékonysági javulással kellett fedezni. És a 9%-os csökkenésben szerepelt az tanács által elért 5% is. Az éves kiadások, a személyzeti jellegű kiadások 4,5 millió e- eurót tettek ki, és mi az EGSB-vel párhuzamosan dolgozunk, ennek következtében 24 álláshely közös, és ezt ebben a e, parlament e, kutatási részlege is részt vesz, tehát ez a jó példája a kölcsönös együttműködésnek. A beszámolási időszakban egy esélyegyelőségi tervet is készítettünk, és egy strukturális vezető irányítja ezt a stratégiát. Az ágazatvezetők, a csoportvezetők, ezeket a posztokat egyre inkább nők töltik be, és ennek következtében eh, biztosítani kívánjuk, hogy a női munkatársak nagyobb arányban képviseltessék magukat vezetői posztokon. És eh, közösen az EGSB kollégákkal előrelépést értünk el a multilingvalizmus területén és a hatékonyság területén 17%-kal javult a hatékonyság, és 17-ben további 20%-os javulást irányzunk elő, kísérleti projekteket indítottunk útjára 2016. októberében a fordítói részlegen, ez zökenőmentesen halad. 2018 tavaszán fogjuk ezt értékelni. És végezetül néhány pozitív számot szeretnék még elmondani, ami a környezetvédelmet illeti. Folyamatosan javulást könyvelhetünk el 2009 és 16 között átlagosan a gáz, víz, papír és fogyasztásban 45%-os csökkenést értünk el, és 13-16 között további javulást értünk el, ami évente 5%-ot tett ki. És most azonban szeretnénk megmondani néhány gondolatot önökkel, ami foglalkoztat minket. A megfelelő biztonsági standardok komoly kihívást jelentenek számunkra, és ezt a költségvetési megtakarítások tükrében kell vizsgálni. További kihívás az informatika, ahol igyekszünk megfelelni a más intézményekben tapasztalható színvonalnak. Ezen kívül az épületek karbantartása is egy komoly kihívás a Eurogross politika tekintetében. Köszönöm szépen a figyelmünket, és várom a további kérdéseiket. Köszönöm szépen! Minde úr következik, az Európa, asszony az ombudsman hivatal részéről. Először is rövides, röviden szeretnék beszámolni az eredményeinkről, hogyan valósítottuk meg az ombudsmani stratégiát, a stratégiai célkitűzéseket, hogy elsősorban a fogyatékossággal élők számára tudjunk valamilyen hatást elérni. Számos panaszt kaptunk, 2016-ban, és a, ezek felét sikerült kivizsgálni. És így például a bizottság engedélyezési gyakorlatával, vagy a peszticidek forgalomba hozatalával kapcsolatosan kaptunk panaszokat, a tanácsi véleményekhez való hozzáférés, Az EAS megtagadta például a politikai párbeszéd lefolytatását kubai, illetve egyéb etikai kérdésekkel kapcsolatosan ez irányú panaszokat is kaptunk. A stratégiai vizsgálatok kiterjedtek a vegyi anyagok tesztelésére, a fogyatékossággal élők kezelésed való hozzáférése területén, azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság hogyan kezeli a szabálysértési eljárásokat, illetve az esetleges összeférhetetlenségi ügyeket is vizsgáltuk. Itt most azt szeretném hangsúlyozni, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk és sikereket értünk el a hatékonyság területén. Örömmel jelentem, hogy 16-ban komoly előrelépés történt a megvalósulás területén. 95,4%-kal javult itt a hatékonyság. Ezen kívül egy átfogó emberi erőforrás stratégiát, humán erőforrás stratégiát is gyakorlatba ültettünk, és igyekszünk a munkatársaink továbbfejlesztését egy pozitív munkakörnyezetben biztosítani. A 2015-ös mentesítéssel kapcsolatosan, illetve azt követően egy megfelelő magatartási kódexet fogadtunk el. A nyitott ajtók politikáját igyekszünk megvalósítani a hivatalon belül. Ezen kívül a nemek közötti egyensúlyt, súlyra is komoly hangsúlyt helyezünk. Harmadsorban talán ami a legfontosabb, az az, hogy a panaszok kezelésében mit értünk el. Időben igyekszünk válaszolni az állampolgári panaszokra, beadványokra. Ez számokra a legfontosabb prioritás, és e tekintetben az ügyekkel kapcsolatos munkánkat új megvalósítási rendelkezések révén igyekszünk hatékonyabbá tenni. Itt 2016. szeptembere óta léptek életbe ezek az új eljárási megoldások, amik rugalmasabb és gyorsabb panaszkezelést tesznek lehetővé. Az egyik eredmény nyeként az ügyek 60%-át 6 hónap alatt sikerült lezárni, 90%-ukat pedig 8 hónap alatt, ami hatékonyságban meghaladta az eredeti célkitűzéseket. További intézkedéseket tervezünk ezen a területen. Jövő hónapban bevezetünk egy gyorsított eljárást a dokumentum alapú beadványok tekintetében. Ez különösen fontos ügyeket érintenek az állampolgárok számára. És végezetül egy 2017-es fontos fejleményről szeretnék beszámolni még igyekeztünk a tudatosítási, tájékoztatási tevékenységünket is javítani, és ezáltal csökkenteni az ombudsmanhoz beérkező beadványok számát, illetve a <clears throat> még nyitott ügyek számát. Októberig 570-nel több beadványt kaptunk, mint, az előző évben, ami jelentős növekedés jelent. Ugyanakkor a folyamatban lévő ügyek száma 41-re csökkent az előző évhez képest. Ez nyilván komoly terhet ró a kollégákra, és ahhoz, hogy az ombudsman hatékonyan tudjon működni a továbbiakban is, valószínűleg további erőforrásokat fogunk igényelni majd a költségvetési folyamat során hogy meg tudjunk felelni az állampolgári beadványoknak. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Uh, Köszönöm szépen. Az utolsó intézmény, amely ma hozzászól, az Európai Adatvédelmi Biztos, a megbízott igazgató Sivera Navas úr következik. Thank you, Mr. Chair. Uh, I will say a few words. Néhány szót fogok szólni kis intézményünk mandátumáról, illetve azokról a kihívásokról, amelyekkel szembe kellett néznünk 2015-ben. És szeretnék beszélni arról a nyomonkövetésről is, amit az önök mentesítése kapcsán tettünk 2015-re vonatkozólag. A mi intézményünk a legkisebb a munkatársak számát illetően, 70-en vagyunk csak, és mi vagyunk a legkisebbek költségvetés szempontjából is 9 millió eurót kezeltünk 2016-ban. Annak ellenére, hogy kicsik vagyunk, nagyon komolyan vesszük a költségvetési felelősségünket, és megpróbálunk megfelelő eh, kezelést biztosítani kis szervezetünkben. Négy fajta tevékenységgel foglalkozunk. Először is felügyeljük a személyes adatok feldolgozását az EU intézményeknél, illetve a 60 EU testületnél és eh, ügynökségnél. Ebbe belefoglaltatik ebben az évben az Európol adatvédelmi felügyelete is. Úgy gondoljuk, hogy eh, az intézményeknek példát kell mutatniuk a személyes adatok feldolgozásakor, és ezt tekintjük mi is a fő feladatunknak. A célunk hosszú távon az az, hogy az adatvédelmi kultúrát elterjesszük minden EU-s intézménynél és testületnél, vagyis, hogy az adatvédelem alapvető része legyen az elszámoltatatóságnak, illetve a megfelelő közigazgatásnak. A másik része a tevékenységünknek, ez a segítségnyújtás a jogalkotóknak mindenfajta adatvédelemre vonatkozó kérdésben. A hosszú távú cél itt az, hogy minden európai állampolgár magas szintű adatvédelmi standardot élvezzen. A harmadik területe a tevékenységünknek, ez az együttműködés az adatvédelmi hatóságokkal az Európai Unió területén, illetve az egész világon. Itt a kívánatos cél az az, hogy az adatvédelem határainkon túl is megvalósuljon, hiszen a személyes adatok gyakran kikerülnek az Európai Unióból, és hogy Európa egyhangulag szólaljon fel, amikor adatvédelemről beszélünk. Az utolsó, de nem kevésbé fontos feladatunk az az, hogy az Európai Adatvédelmi Testületnek, egy új szervezetnek a titkárságát segítse. Ez egy új jogi keret az adatvédelmi kereten belül jön létre. Itt azt szeretnénk elérni, hogy az új adatvédelmi rendelet valóban valósággá váljon minden egyes európai állampolgár számára. Őszintén szólva, kihívás számunkra az, hogy ilyen kevés eh, munkatársal elérjük ezeket a célokat. Kisebbek vagyunk, mint a parlamenti vagy a bizottsági eh, intézmény. Korábban ez egy kis terület volt, az adatvédelem, az adatvédelem most már mainstream mé vált, az Európai Unió döntéshozatalában kiemelt szerepet élvez. Ahogy ezt mi kijelentjük az Európai Unió alapvető jogi kartájának preambulában is, az Európai Unió az állampolgárokat helyezi középpontba, illetve az európai állampolgárok magánélethez való jogának megvédése kihívás az új technológiák korában. Bár mi vagyunk a legkisebb intézmény az EU-ban, és kicsi a költségvetésünk. Mi büszkék vagyunk arra, amit teszünk, és nagyon komolyan veszük költségvetési felelősségünket. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament általánosságban támogat bennünket, különösen az önök szakbizottsága, és örülünk annak is, hogy a mentesítésben mindig ösztönző szavakat kapunk. A legutóbbi mentesítésben, a 2015-ösben 21-es pontot nagyra értékeltük, amikor azt mondják, hogy az 5%-os munkatárs csökkentés nem alkalmazható az olyan testületekre, intézményekre, mint e, az Európai Adatvédelmi Biztos, ahol egyre nagyobb munkát kell vállalni. 160-as cikk értelmében megfelelve a költségvetési rendeletnek nyomon követtük az összes megjegyzésüket. Önök megkapták ennek minden részletét, csak két dolgot emelnék ki, az egyenlő bánásmód és az etika. Ami az egyenlő bánásmódot illeti, elfogadtunk 2016. decemberében egy új stratégiát, amelynek során kiegyensúlyozott megközelítést kívánunk alkalmazni. Tudjuk, hogy a nők és a férfiak vertikális elosztása minden poszton, menedzseri és nem menedzseri poszton nagyon fontos, és minden de facto akadályt el kell távolítani. Így tettünk is azért, hogy ezt elérjük, ezt láthatják a kérdőívre adott válaszainkban is, és közreadtuk um, a nemi arányra vonatkozó statisztikát, és látható, hogy az olyan intézmények között nálunk vannak a nők legnagyobb arányban menedzser, illetve AD funkciókban. Az etikára vonatkozólag egy etikai keretet hoztunk létre, ez vonatkozik mindenkire a kis intézményünknől, kezdve a biztos, az biztostól egészen a gyakornokokig. Minden belső döntése ebben belefoglaltatik, amely az etikára kihat, a, a, a zaklatás elleni fellépés, benfentes információk, stb. És van egy olyan tisztviselő is, aki évente egyszer jelent az igazgató tanácsnak, és biztosítja azt, hogy belső ellenőrzés legyen, és hogy felhívja a figyelmet ezekre a kérdésekre. Ez az etikával foglalkozó tisztviselő a holnap délután terjeszti elő első jelentését az igazgató tanácsnak végezetül. Hadd utalja két plusz tevékenységre, amelyet a tavalyi év során végeztünk el, és amely fontos a megfelelő pénzügyi kezelés szempontjából. Elfogadtunk egy belső döntést a HR tervezés kapcsán, illetve a munkatársak megtartása kapcsán is. Szeretnénk magasan képzett szakértőket bevonzani és megtartani az intézményünknél. Végezetül hadd zárjam azzal, amivel kezdtem, bár kicsik vagyunk, és költségvetés szempontjából is kicsik vagyunk, komolyan veszük a felelősségeinket, és ennek bizonyítéka az az, hogy a hatodik év ez már, amikor a számvőszék megfelelő jelentést adott ki eh, rólunk, és nem eh, tudtak eh, semmilyen megzést tenni a mérlegünkhöz, ez nem meglepő, ez mutatja a pénzügyi részlegen dolgozó kollégáink munkáját. Thank you very much for that. Uh, Köszönöm szépen. Akkor most hallgassuk meg az Európai Parlament jelentéstevőjét, Valli urat. Utána pedig a többi kolléga következik. Valli úr, öné a szó. Köszönöm, Derek. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani a főtitkároknak, illetve a széknek, hogy, e- széknek, hogy eljöttek a mai napon erre az ülésre. Megkaptuk a kérdőívekre a, válaszokat, ezt is megköszönném. Hadd mondjam el azt, hogy a mentesítés megadása a parlament részéről nem arról van szó csupán, az nem arról szól csupán, hogy a költségvetésüket ellenőrizzük, illetve a könyvelésüket ellenőrizzük, hanem ez egy igazi politikai tevékenység. Ezen az eszközön keresztül a parlament az egyetlen megválasztott európai intézmény képes arra, hogy az adófizetők pénzének elköltésének módját ellenőrizze. Nos, nagyon fontos az, hogy az elköltés módját ellenőrizze a parlament, tehát hogy ezeket az összeget hogyan költik el, illetve azt is ellenőriznünk kell, hogy mennyire szükséges ezeknek az összegeknek az, el, az elköltése. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy pazarlás ne történjen, illetve hogy konkrét eredményeket érjenek el az európai intézmények. A tanácssal kezdeném, bár jelenleg ugye aktívan nem vesz részt ebben a folyamatban a tanács, mindenképpen meg kell, megoldást kell találni a fennálló problémára, hogy megadjuk a mentesítést. Nos, hogyha mi kérjük a tanácsot arra, hogy plusz információt adjanak a kiadásaikról, ez olyan, mintha az európai polgár kérné ezt a tanácstól, tehát a tanácsnak is úgy kell válaszolnia, mint hogy az európai polgárnak válaszolna, arra kérem tehát a tanácsod, hogy válaszoljon a parlamentnek, indítsa el ezt a párbeszédet, és oldja fel ezt a padhelyzetet. Négyes fejezet, bíróság. Nos, a számvevőszék a teljesítményről kiadott, a bíróság teljesítményéről kiadott egy külön jelentést, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban részleteket tudjunk meg. Ugye a számvevőszéktől már megkaptunk néhány plusz részletet, de a bíróságot arra kérném, hogy ennek a dokumentumnak az egyéb részleteit is jutas el hozzánk. Ha jól tudom, akkor az újabb bírák érkezése felgyorsítaná a bírósági folyamatokat, illetve az eljárások hozzának hozzá csökkenne. Erről szeretnénk többet megtudni. Illetve Kérdésem az is, hogy a referens rendszerrel kapcsolatban eh, mi történt pontosan. Ugye, ha jól tudom, akkor egy ügynek egy referense van, hogy ez a referens megbetegszik, akkor megakad a rendszer a helyettesítéssel kapcsolatban, milyen adatokat tudnak nekem szolgálni. Aztán elvileg rotáció alapján oldják, ítélik oda az eseteket, az ügyeket de amennyit megtudtunk a bíróságtól, a 2014-2015-ös időszakban az ügyek 40%-ét a rotációs rendszeren kívül idérték oda ezzel kapcsolatban. Tudnak-e plusz adatot mondani? Aztán számvevőszék következik, ötödik fejezet. A számvevőszék arról számolt be, hogy nagyon nehezen jut hozzá a kérdéses adatokhoz. Rendkívül fontos az, hogy az információ csere megtörténjen, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell adni a lehetőséget, hogy ezek az anyagok eljussanak a vizsgáló szervhez, természetesen a titkossági szabályok betartásával. Hogyha valamilyen anyagot visszatart egy-egy szerv, akkor ezt mindig meg kell indokolni, Egyébként az Ekonban, illetve a Kontban is volt egy eh, hasonló esetünk a központi bankkal kapcsolatban, illetve más eh, intézményekkel kapcsolatban eh, is. Egy októberi meghallgatás alkalmával, amikor a tisztújításról volt szó a számvevőszéken belül, kiderült, hogy az OLAF 2016-ban egy számvevőszégi taggal kapcsolatban vizsgálatot indított bizonyos pénz visszatérítésekkel kapcsolatban. Elvileg bizonyos pénz visszatérítésekről a főtitkár személyesen dönt. Ezzel kapcsolatban vannak plusz információik? Aztán azt is megtudtunk, hogy közérdekű bejelentőkkel is kapcsolatban volt ké, is volt két eset, ezeket az Olafnak jelentették ezzel kapcsolatban. Mit tudnak elmondani, lezárták ezeket, ezeket az eseteket? Aztán egy levelet is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a hivatalos gépjárművek maximális, erre fordítható maximális összeget is csökkentették. Ezről mit lehet még pluszban megtudni? Egyébként szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy nagyon fontos az, hogy a, hivatal, hogy a hivatali gépjárművek használatát a lehető legjobban lecsökkentsük. Ez a költségvetési szempontból is és környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos. Minden fronton megpróbálunk harcolni azért, hogy egyre kevesebb hivatali gépjárművet használjunk. Nézzük az EGSZV-t, illetve a régiók bizottságát, 6-os, 7-es fejezet. A válaszok alapján azt tudjuk elmondani, hogy az EGSZB megpróbálja munkáját jobban integrálni a parlament munkájával. Rendszeresen találkoznak, illetve rendszeres az információcsere is. Kérdezem, hogy konkrét eredményeket, el tud, eredmények alapján tudjuk -e ezt kvantifikálni? pontosan az Európai Unió számára, illetve az állampolgárok számára ez milyen hasonnal jár. Örülök annak, hogy az európai polgárokkal 2016-ban 26 párbeszédet szervezett a Régiók Bizottsága, illetve 9000 online, 9000-en vettek részt az online felmérésekben, és ez rendkívül pozitív. Minél több polgár részt vesz ezekben a folyamatokban, annál demokratikusabbak és hatékonyabbak vagyunk. Aztán beszélnék még a McCoy esetről is. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy tudnak-e plusz információkkal szolgálni. Számunkra rendkívül fontos az, hogy a közérdekű bejelentőket megvédjük, az összes intézményben fontos ez, és ezt főtitkárok is az imént említették. Mindkét szervet, intézményt, tehát arra kérem, hogy a lehető legtakarékosabbak legyen, megpróbálják, próbálják meg optimalizálni a forrásaik felhasználását. Nos, nagyon fontos az, hogy évről évre folytonosan jelezzük azt a polgárok számára, hogy mi is tudatában vagyunk annak, hogy nehéz időszakot élünk, tehát nekünk, európai intézményeknek is mindent meg kell tenni azért, hogy a lehetőleg takarékosabbak legyünk, és bizony ezért áldozatokat is kell hozni. Aztán, ami a rossz közigazgatást illeti. Önök szerint a parlament kettős székhelye nem jelente rossz, közigazgat, rossz közigazgatási példát, ez nem egy idevágó eset? A parlament gyakorlatilag évről évre kinyilvánítja ki véleményét ezzel a kapcsolatban, a költségvetési szempontból nem ideális az, hogy a parlamentnek két székhelye van. Látom a különböző felmérések, illetve dokumentumok alapján, hogy 32, vélemény, 32 dokumentumot, vizsgálatot indítattak az ügynökségekkel kapcsolatban, 16-ot a parlamenttel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van-e plusz információ, illetve az alacsony szintű átláthatóság is gondot jelent az esetek 30%-ában. 9-es fejezet, garancia kérdése. Van egy kérdésem Ugye az létrejött az Európai Adatvédelmi Testületenek, nyilván komoly hatása lesz majd az európai költségvetésre. Hogyan lehetne mégis optimalizálni a költségeket, meg lesz-e a gender balance? Ezzel kapcsolatban mit tudnak elmondani? Kérdezem azt is, hogy a források optimalizálásával foglalkoznak el, itt is természetesen arra törekszünk, hogy a pazarlást elkerüljük. Aztán egy Brüsszelben rendezett úgynevezett a way day, vagy kirándulás team building kapcsolatban is kérdeznék valamit. 180 euróra rugott személyenként ennek a két konferenciának a költsége, ez összesen 12 ezer euró volt egyéb intézmények esetében sokkal kisebb összegről beszélünk, például a régiók bizottságának, bizottságánál ez egyfőre 40 eurót jelentett csupán. Biztos, hogy optimalizálták ezeket a költségeket? Szerintem eh, ezzel is ugyanúgy, elszám, ezzel is ugyanúgy el kell számolniuk, mint az összes többi adó fizetői euróval. Általánosságban azt szeretném kérni, hogy az úgynevezett társadalmi kapcsolatok és fellépés nevű költségvetési sor ról számoljanak be részletesebben. Ez pontosan mit jelent? Ugye ide az tartozik, hogy klubokat, szakköröket, sportklubokat, kulturális szakköröket lehet támogatni. Nos, a, biz, a bíróság esetében 2016-ban ez 260 ezer euró volt, az EGSB-nél ez 100 50 ezer euró, a számvevőszéknél pedig 71 ezer euró. Pontosan tudni szeretném, hogy mit értenek ezen tevékenységek alatt, és a többi, a többi intézménytől is kérdezném, hogy mennyit költöttek erre, milyen nagyságrendben. Második dolog, amit szeretnék tudni, a közérdekű bejelentők védelmével kapcsolatban mit tettek. Harmadik kérdésem, szintén általános jellegű, ez a Brexitre vonatkozik. Szeretném tudni, hogy az önök intézményei tettek-e már valamit, hogy a Brexit hatását valamilyen módon kalkulálják a jövőre vonatkozó terveikbe, illetve hogy az Európai Bizottságnak erre vonatkozóan van-e valamilyen eljárása. Előre is szeretnék köszönetet mondani a válaszukért, most pedig a kollégák következnek, azt gondolom, hogy nekik is egész biztos vannak még kérdéseik. Köszönöm. Okay, thank you, Mr. Valley. You're very... Köszönöm. Nagyon jól gazdálkodott, hogy minden intézménytől, intézményhez kérdéseket intézett, és nem tudom, hogy akkor most meghallgatjuk a válaszokat, esetleg fordított sorrendben. Először az adatvédelmi biztosnak, biztos képviselőjének adnám meg a szót, hogy válaszoljon Vali úr kérdéseire. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően két kérdést intéztek hozzánk. Az egyik az EDP-vel kapcsolatosan, hogyan kívánjuk optimalizálni az erőforrás felhasználást. A másik kérdés pedig a kirándulásokkal kapcsolatos kiadások voltak, volt. Az első kérdésre válaszul, ez egy komoly kihívás volt számunkra, hogy független titkárságot állítsunk fel egy új európai intézmény esetében. Az összes adat megtalálható az írásos válaszunkban, és egy megfelelő humán erőforrás tervet is készítettünk. Ennek keretében alokálunk az évek során majd forrásokat az új testülethez 2015 és 20 között, hogy fokozatosan épüljön fel. Évente két-három, öt új munkatársat vennének fel. Ez könnyebb, ami a költségvetési kiadások kezelését illeti. Másodszorban pedig megállapodtunk ezzel az új intézménnyel, hogy bizonyos erőforrásokat megosztva fogunk használni az EDPS-szel közösen a humán erőforrások, adminisztráció területén, tehát minden, ami a logisztikával függ össze, ezt az EDPS vállalja fel, ugyanis nem kell, hogy az új intézmény egy újabb párhuzamos struktúrát építsen ki. És mint ahogy a válaszunkban is kifejtettem, ez komoly kihívás, hiszen az Európai Adatvédelmi Hivatalnak szankciókkal is foglalkoznia kell, a vállalatokra kivetett szankciókra gondolunk, úgyhogy az ezzel kapcsolatos erőforrásokat majd meg kell növelni a jövőben. Ami pedig a Way Day-kel a kirándulási napokkal kapcsolatos kiadásokat illeti, lehet, hogy itt az információ félrevezető, vagy félreértelmezhető, ugyanis csak egy ilyen rendezvényre került sor 16-ban. Ezt minden évben megkívánjuk majd ismételni, de ebben az évben a korábbi év, tehát a 15-ös hasonló rendezvény költségeit is fedeznünk kellett, tehát két ilyen rendezvényt finanszíroztunk magyarul. Ez nagyon fontos a politikán keretében, hiszen ez egy jó alkalom a munkatársak számára, hogy bizonyos információkat visszacsatoljanak a vezetőség felé, vitákat kezdeményezzenek. Tehát humán erőforrás szempontból ez nagyon hasznosnak bizonyult. Ezen kívül néhány politikai kérdést is megvitattunk a munkatársakkal, például az EDPS stratégiáját, és ezt is hasznosnak találtuk, de egyetértünk egyébként Vali úr megjegyzéseivel, hogy mindig is vegyük figyelembe, hogy itt végül is az adófizetők pénzéről van szó, amit észszerűen kell felhasználnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Goinde asszony, az ombudsmani hivatal részéről. Köszönöm a kérdéseket. arra vonatkozóan, hogy milyen székhelyjel kíván a parlament működni, erre azt válaszolnám, hogy ez egy politikai döntés kérdése. Ami pedig a vizsgálataink átláthatóságát illeti, köszönöm, hogy ezt megemlítette. 86 esetet kaptunk, ami az információ való hozzáféréssel volt kapcsolatos, tehát nagyon fontos, hogy az európai intézmények átláthatóak legyenek az állampolgárok számára. 2016-ban tehát azt vizsgáltuk, hogy a különböző dokumentumok, a trialógus dokumentumai mennyire hozzáférhetőek, ismerhetők meg, mennyire zárt ajtók mögött folynak tárgyalások, a lobbizás mennyire átlátható az érdek képviseleti csoportok részéről. Tehát a klasszikus eset a dokumentumokhoz való hozzáférés. Itt esetenként megtagadták az intézmények, hogy a teljes dokumentációhoz hozzáférhessenek a, hozzáférjen a nyilvánosság, és az állampolgárok egyébként azzal is fordultak hozzánk, hogy a, az intézmények által kezelt kivételek mennyiben voltak, indokoltak. Egyes esetekben arról panaszkodtak, hogy a kivételekre, kivételek kezelése nem volt teljesen indokolt meglehetősen kevés munkatársal dolgozunk. És hát a Brexit kapcsán is nyilván meg kell várnunk majd a tárgyalások végkimenetelét. Gondolom, hogy ez a többi kollégát is épp úgy érinti, mint minket. Köszönöm szépen. A Régióbizottsága következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a hozzáadott értéket illeti, szeretnék néhány számadattal szolgálni. Nem csak eseményeket szervezünk, persze ez része a tevékenységeinknek, hiszen az állampolgárokkal folytatott párbeszéd mellett vannak más események is, de elmondhatom, az, hogy az új kommunikációs stratégiánkon belül nagy mértékben növeltük tevékenységeink média relevanciáját. 900 sajtóközleményt adtunk ki havonta, amelyben beszámoltunk tagjaink munkáiról, mint egy 50 tag esetében havonta. Ez nagymértékű növekedést jelent. Ami a többi tevékenységet illeti, amelyeket mi éves szinten szervezünk meg, mi szervezzük meg Brüsszelben a legnagyobb konferenciát az euróról szóló kommunikáció kapcsán. Ez egy újságíróknak szóló rendezvény. A DJ régióval együtt szervezzük meg Brüsszelben azt a nagy eseményt, amely az európai finanszírozási struktúrákról szól. 5000 szakértőt tömörítünk egy ilyen eseményen. szakértők igazi találkozója ez tehát európai szinten. Hogyha 2017-re rátérhetek röviden, elmondhatom, hogy a stratégiai tevékenységeinket, illetően például a kohézióval összekötöttük az európai régiók hetét, és ezt a támogatást arra használtuk, hogy főként az új tagállamokra, a kohézióra rászoruló országokra koncentráljunk. Ezek nem magában való események ezek most már, hanem egyre inkább arra használjuk fel, hogy stratégiai módon tudjunk eljárni. Például az Európai Régiók és Városok hete, illetve a Kohéziós Szövetség, ez a két dolog együtt jár, és együttműködünk Kretszú biztossal is, és más testületekkel, az Európai Parlamenttel is. A McCoy eset rátérve ezt elmondtam, hogy a bíróság előtt van. A meghallgatásra december 13-án kerül majd sor, és az Európai Bíróság döntését a következő év közepére várjuk. Sajnáljuk azt a tényt, hogy ez az eset így folytatódott, és ilyen sok eljáráshoz, döntéshez vezetett, és elmondhatom, hogy McCoy úr jogi szempontból pénzügyi kompenzációt kér. Az az eset, amelyet az Európai Parlament elé terjeszt a, a benfentes információkra vonatkozólag. Ezt a bíróság, az Európai Bíróság elvetette, mert az ő érveit nem fogadta el az Európai Bíróság, ugyanis feketén-fehéren megerősítették azt, hogy nem tudta felmutatni meg úr azt, hogy a információval szolgálók, információ bejelentőkre vonatkozó szabályokat megsértették volna. Az informátorokra vonatkozólag más eh, intézményekkel együtt egy új közérdekű bejelentőkre vonatkozó szabályozást hoztunk létre, ez már létezik, ezt frissítettük, ezt a szabályozást, és ilyen szempontból tehát eh, teljesen napra készek vagyunk. McCoy úrra visszatérve, erre az esetre visszatérve, elmondhatom azt, hogy az Európai Bíróság minden egyes döntését tiszteletben tartjuk, és ezt alkalmazni is fogjuk, nyomon követjük azonnal. Úgy, ahogy a múltban is ezt tettük más bírósági döntések esetében. Ami a szociális intézkedéseket illeti, szeretném elmondani azt, hogy ezen a területen 20 ezer eurót fektettünk be, és a staff committee használta ezt fel különböző szociális eseményekre a munkatársak érdekében. Ami a Brexit-et illeti, természetesen mi mindent megteszünk, hogy készen álljunk erre az időszakra, tudjuk, hogy mi ránk. Jelenleg ugyanaz a helyzet, mint más intézményeknél. Nem tudjuk még, hogy ez mit fog pontosan jelenteni. Elmondhatom ugyanakkor, hogy a szakértőink más intézményekkel együttműködve egy anticipált együttműködést folytatnak ezen a területen, intézményközi alapon az emberi erőforrás csoport együttműködik az igazgatóm is, de a politikai bizonytalanság miatt várnunk kell arra, hogy pontosabb információkkal döntéseket kapjunk. Tudatában vagyunk ennek a kihívásnak, és összességében megtesszük mindent annak érdekében, hogy készen álljunk erre. Thank you for those answers. Köszönöm szépen a válaszait, a válaszokat. Most az EGSB következik. Kérem válaszoljon Báli úr kérdéseire. Köszönöm, elnök úr, köszönet a jelentéstevőnek, köszönöm ezeket az észrevételeket, köszönöm a kérdéseit is. Négy dolgot hadd mondjak el válaszként. a jogalkotási munkánkhoz adott értéke. Nos, hogyan lehet mindezt felmérni, illetve kvantifikálni? Egyrészt kvantitatíven, másrészt kvalitatíve lehet ezt fölmérni. A hármas kérdésbe, kérdés, a kérdés harmadik kérdése szól erről. Hadd mondjam el azt, hogy tagjaink 81 európai parlamenti frakciülésen, intergrupülésen vagy szakbizottsági ülésen vettek részt, illetve illetve a parlamenti képviselők közül 33, 33 EGSB-s ülésen vettek részt, illetve rendkívül sok esetben, illetve ügyön, jelentésen dolgoznak közösen a mi tagjaink, illetve a parlamenti képviselők. Ez persze nem fed le minden együttműködést. Alapvetően a kvalitatív aspektust kell aláhúznom, az EGSB és a régiók bizottsága általában az előtt lépnek fel, mielőtt az Európai Parlament megvizsgálja a különböző jogalkotási javaslatokat. Tehát ez azt jelenti, hogy a megbeszéléseink valójában új ötleteket, észrevételeket, véleményeket jelentenek a parlament munkája szempontjából. Ezek nagyon sokszor benne is vannak a jelentéstevő munkájában tehát pontosan kimutatható, hogy a mi jelenlétünk hogy nyilvánul meg jelentésekben. Lehet ezt javítani? Négy konkrét fellépésre gondoltunk. Ezt lehet javítani, tehát itt lehet a hozzáadott értékünket még a továbbiakban is javítani, így lehet az Európai Parlament képviselői, illetve az EGSB tagjai között javítani. A második észrevételem, illetve a második kérdésre a válaszom, az úgynevezett szociális vagy társadalmi kiadások. A jelentéstevő úr valószínűleg a 1632-es fejezetre gondol, hogyha erre gondol, akkor hadd mondjam el azt a válaszul, hogy ennek a kiadásnak több mint a fele mobilitási költség, támogatás, ez azt jelenti, hogy Kerékpárokat támogatunk, illetve bérleteket szubvencionálunk olyan titkársági, titkárság dolgozóinak tömegközlekedési bérleteit részben finanszírozunk, illetve a jövő évekre vonatkozóan ez egy komoly, nagyon komoly erőfeszítés, hogy megpróbáljuk csökkenteni a gépkocsik használatát. A másik felennek a kiadásnak, tehát kb. 40 százalék az európai intézményközi központ támogatása, overizében van ez. Ez sok mindentől függ, illetve más módon is fellépünk, mondom, elég konkrét módon. Aztán közérdekű bejelentők, ez a harmadik téma. Egy belső döntést elfogadtunk ezzel kapcsolatban, aztán volt egy belső kommunikáció az összes munkatársnak, ezt is ezt is megválaszoltuk a kérdőívben. Még nem volt ilyen esetünk, de az ajtókat, ablakokat nyitva hagyjuk, hogy ha valami történik, akkor arra fény derüljön. Még egy utolsó gondolat Brexit. A többi kolléga erre a témára már utalt, Egyetértek velük, de általánosságban hadd mondjam el azt, hogy föl kell készülnünk a Brexitre. A fölkészültség pedig nem csak azt jelenti, hogy csökkenni fognak, csökkenni fog a tagjaink száma. Ugye az Európai Parlament jelenleg tárgyalja ezt az Alkotmányügyi Bizottságban, de hát költség, hatása lesz ennek a költségvetésre, illetve a munkatársak számára és az asszisztensek számára is. A 2019-2020-as költségvetés fogja ezt leginkább tükrözni, és természetesen majd fellépünk, de egyelőre meg kell várni a fejleményeket. Miután nincsen semmi konkrétum, nehéz bármit is tenni, de a legutóbbi, legfrissebb hírek talán egyfajta remény sugarat jelentenek, jobban tudunk legalább tervezni a 2019-es költségvetés esetében. Ebből három hónap lesz a 2018-as évhez csapva, és maradik kilenc hónap marad meg 2019-ben. Köszönöm. Most pedig a számvevőszék következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha megengedik, akkor a főtitkárral közösen fogok válaszolni. Elnéz, elnézést, de nem, erre, nem önre gondoltam. Thank you very much. Számvevőszék főtitkára. Igen. And related to the access to the... Ami az első kérdést illeti az információhoz való hozzáférés az EKB esetében, ez volt az egyetlen egy ilyen ügy, de természetesen ha más hasonló dolog felmerül, akkor ezzel is foglalkozunk majd. Az Olaf-val kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy két ügyünk volt közérdekű bejelentésekkel kapcsolatosan. A kérdésre adott, kérdésekre adott válaszokban erre már kitértünk, ami pedig a módosítók módosításokat illeti az Olafot tájékoztattuk, és ők úgy döntöttek, hogy egy administratív vizsgálatot indítanak. Természetesen az ártalma, ártatlanság vélelmének kell döntőnek lennie ebben az esetben is, viszont további részletekkel nem tudunk szolgálni, hiszen a vizsgálat érintetlenségét biztosítanunk kell, és szintén fontos kérdésként elhangzott, a kifizetések szervezése, illetve engedélyezése. Én nem engedélyeztem kifizetéseket az alávizsgálattal kapcsolatosan. Ezt a tagok, illetve az elnök engedélyezheti. A gépkocsikkal kapcsolatos kérdésre válaszul az új pályázati felhívást amit a bírósággal közösen szerveztünk, havi gépkocsi bérletre vonatkozik. A szerződéseket újakkal kívánjuk megszervezni, és az évente 150, illetve 180 gépkocsit jelentene. Igyekszünk takarékosan eljárni, épp úgy, mint például a gépkocsi vezetők igénybevétele területén. A szociális kiadásokkal kapcsolatban. Erre vonatkozóan majd írásban fogunk további részleteket benyújtani. 2014 óta a közérdekű bejelentéstevőkre vonatkozóan új szabályok érvényesülnek az ő védelmükre konkrétan. és erre vonatkozóan az intranetes, illetve az internetes oldalunkon egy nyilatkozat is található. Brexit-tel kapcsolatosan végezetül természetesen mi is várjuk az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások lezárását, vég eredményét. és hát mi igyekszünk körültekintően eljárni. Már több éve igyekeztünk minden lehetséges megtakarítási lehetőséget kiaknázni a költségvetésünkben, és természetesen az a kérdés is felmerül, hogyha csökkentik a költségvetésünket, hogyan folytathatja a szervezetünk a további munkáját úgyhogy várjuk a tárgyalások kimenetelét. Köszönöm szépen. Thank you and last... Köszönöm szépen. Végül pedig a bíróság következik. Nagyon érdekel minket az, hogy a Brexitre vonatkozóan mit tud mondani, mert elképzelhető, hogy legalábbis az átmeneti időszakban, de lehet, hogy hosszú távon is az Európai Bíróság jog, jogi hatáskörébe tartozik majd az Egyesült Királyság. Köszönöm szépen, elnök úr! Először talán Valli úr kérdéseire válaszolnék. Először is a follow-up intézkedések, illetve a számvevőszék ajánlásaira hogyan válaszoltunk a performance review-val kapcsolatban. A bíróság pozitívan fogadta ezt a jelentést. Egyrészt pozitívan fogadtuk azt is, hogy hogyan lehet az elmúlt évek eseteit hatékonyabban kezelni, másrészt pedig a belső case management, ügymenedzsmentre vonatkozóan is vizsgáljuk ezeket az ajánlásokat. A bíróság Egyébként már korábban is foglalkozott ezeknek a kérdésekkel, az eset, kérdéseknek az esetleges javításával, tehát volt egy teljesítmény auditunk, aztán a informatikai rendszerünket is megpróbáltuk tökéletesíteni, hogy egyre több applikációnk legyen, tehát ilyen szempontból is optimalizáljuk a helyzetet. Aztán több intézkedést hoztunk már, még az audit lefolytatása alatt, illetve októberben is ezt már megtettük. És megpróbáltunk differenciálni a különböző differenciál különböző ügyek között, attól függet, függően próbáltuk meg ezeknek az ügyeknek a kezelését optimalizálni, hogy milyen témájúak, milyen hosszúak, milyen típusúak. Aztán természetesen az ajánlások megvalósításával kapcsolatban még további információt is eljutatunk majd ide az Európai Parlament Kont szakbizottságának. Ami a referensek helyettesítését illeti, tehát például betegség, betegszabadság esetén. Nos, valóban az a gyakorlat, hogy minden egyes ügyre kijelölünk egy referenst, de vannak olyan esetek is, főleg a nagyobb lélegzetvételű esetek, vagy bonyolult eseteknél több referensünk is lehet. vagy akár egy eset csoportra is kijelölhetünk több referenst. Én úgy vélem azonban, úgy vélem, hogy ilyen esetben, tehát amikor több referens van, akkor az egyiket helyettesítheti a másik betegség esetén. Valóban viszont, amikor egy referens van csak, és az beteg, akkor az gondot jelent, de általában a statisztika azt mutatja, hogy a referensek nem szoktak többször betegek lenni, mint az egyéb résztvevői egy-egy tárgyalásnak. Statisztikailag mondom, ezt tudom elmondani. Amint a amint egy szignifikáns időtartamot meghalad a hiányzás, és hát ugye folytatni kell a munkát, akkor föl kell lépni, de erre van egy stratégiánk, ugyanannál a bírónál egy másik esetet veszünk elő, egy másik referens aktiválja magát, ha viszont nem lehet megoldani ezt a problémát, akkor egyéb személyeket bízunk meg, helyettesítendő a megbetegedett referenst, ez egy külső személy, külső kisegítő személy. Harmadik kérdés, az ügyek odaítélésének rotációs rendszere. Nos, a kérdései, kérdőívra adott válaszban ugye azt az adatot adtuk meg, hogy ezen a rendszeren kívül ítéljük oda az ügyek 40%-át. Mit le- hogyan magyarázható ez az elég magas arány? Nos, úgy lehet ez megmagyarázni, hogy bizonyos ügyek, bizonyos esetek olyan természetűek, ahol nagyon sok a dokumentum, nagyon komoly a háttéranyag mennyisége, és sokszor egyetlen bírósági döntést vagy ítéletet több személy, természetes vagy jogi személy támad meg. És ilyen típusú esetekben a rotációs rendszert nem szoktuk alkalmazni, tehát egy derogációt adunk a rotációs rendszerhez képest. A cél az, hogy az összes összekapcsolódó ügyet egyszerre tudjuk tárgyalni. Például olyan eseteknél, amikor fellebbeznek a döntés jogosságát támadják. Tehát ez egy elég átlátható feltétel, és bár ez azt jelenti, hogy elég sok esetet ítélünk oda a rotációs rendszeren kívül, mégis ezt a hatékonyság jegyében tesztük, és hát elég sok az kapcsolódó ügy a bíróságnál. Most a, az általánosabb jellegű kérdésekre válaszolnék. Költségvetési tervek, a Brexitre vonatkozóan. A többi kolléga is utalt már a helyzet bonyolultságára az adminisztráció vezetői az adminisztráció vezetői rendszeres időközönként konzultálnak a bizottsággal ebben a kérdésben. Ugye a bizottság, a bizottság tudja legjobban, hogy hogyan is állnak a tárgyalások. Tehát mondom, nyomon követjük, nyomon követjük, mi pedig közösen, hogy hogyan alakul a helyzet, az összes intézmény ebben részt vesz, de konkrét tervünk a bíróságnál ennél még, erről még nincsen, tehát nem tudjuk anticipálni konkrétan és részletesen a Brexit következményeit. Különböző társadalmi jellegű tevékenységek. 2016-ban az ilyen típusú kiadásaink 21.900 euró. Részletesen is részletes lebontásban is meg tudjuk adni, hogy ezt pontosan mire költöttük el. Tehát írásban elküldjük a pontos választ, aztán közérdekű bejelentők, Egyre részletesebb szabályánk vannak az ilyen típusú eljárásokra. 2016-ban, 2016. február 22-én a 22 per 4-es, az eljárási szabály 22 per 4-es cikkét jelöltük meg kiindulási alapként, ami a közérdekű bejelentőkkel foglalkozik, és 2017-ben egy másik kezdeményezést is elfogadtunk. Egységes eljárásban lehet tehát ezután eljárni, Tehát a belső, különböző belső folyamatokat lehet harmonizálni, egységesíteni, és egy vizsgálatot megelőzően is végjük már a közérdekű bejelentőn. Természetesen nagyon fontos a bíróság számára az, hogy folyamatosan tájékoztassuk a munkavállalóinkat a belső szabályainkról, milyen kötelezettségeik, illetve milyen feladataik és jogaik vannak ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, még hárman kértek szót, és Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevő úrnak is, köszönöm a számvevőszéknek illetve az összes többi európai intézmény képviselőinek hogy itt vannak velünk, és megvitathatjuk a sixteen os év költségvetésének végrehajtását. Nos, a tanács, eh, nincs, a tanács nem vesz részt az átláthatósági regiszterben, mégis mindig kérdőre vont minket. Hát ez egy elég komoly anomália, erről beszélnünk kell, meg kell ezt oldani. Most pedig szeretnék kérdéseket föltenni az itt lévő főtitkároknak és képviselőiknek. A bíróság nyilatkozata nagyon érdekes volt, ugyanis a missziók költségvetésében elég nagy az eltérés, a, tehát a, ki, a az erre előirányzott összeg, illetve a tényleges kiadások nem egyeznek meg. Nem tudom, hogy a bíróság, illetve hogy a számvevőszék egy kicsit ki tudná ezt fejteni, hogy ez miért van így, és hogyan is alakult ez ki. Nos, hallottuk azt is, hogy egyre inkább szoros kapcsolatot ápol, akár a Twitteren keresztül is az intézmény az európai polgárokkal. Jelenleg mik erre vonatkozóan a célkitűzéseik? Aztán számvevőszék. Azt láthattuk, hogy a jelentések a jelentések megírásának, elkészítésének határidei, tizen, határideje 18, vagy időtartalma 18 hónap, nem 13. Mivel indokolható ez a késlekedés, vagy az a tény, hogy egyre hosszabb időre van szükségük? Még egy kérdés, Brexit. A szembevőszéknek tenném fel a kérdést, mi lesz majd a három brit azzal a három brit igazgatóval, aki a számvevőszéknél dolgozik. Aztán lenne még egy kérdésem, de ezt valóban már feltettem. Hogyan lehetne az EGSB és az Európai Parlament munkáját még jobban összevonni, de azt hiszem, hogy kiváló volt a válasz. Egyrészt a célkütőzéseket kell kvantifikálni, másrészt azért hadd kérdezzem meg, hogy az egsb ben belül mit, milyen hatással van az, hogy kicsit lassabban csordogálnak a jogalkotási javaslatok a bizottságtól. Aztán régiók bizottsága az online kurzusok esetében 40%-os csökkenés volt, ezt meg tudnák magyarázni? Ennek pontosan mi lehet a, mik lehetnek az okai? Illetve a célkitűzésük az, hogy évente 15 szakvéleményt adjanak ki, vagy jelentést adjanak ki, a cél évben ez viszont csak 12 volt, ennek mi az oka? Még egy kérdés. A számbevőszék az Olafnak hány kérdést adott át? Volt -e olyan eset, amikor az ombudsman átadott eseteket az Olafnak aztán adatvédelmi biztosnak feltennék egy kérdést, digitalizáció, adatvédelem. Milyen horizontális politikai megoldásokat keresnek? Hogyan lehet azt elérni, hogy az Európai Uniónak legyen ebben a kérdésben is egy egységes hangja? Figyeljünk oda természetesen a határidőkre, az üdem, ütemterve, és figyeljünk oda arra is, hogy meddig lehet módosítókat beterjeszteni. Köszönöm. Akkor Kuhn tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az írásbeli válaszokra szeretnék koncentrálni a kérdésem minden. Az Európai Bíróságnál szeretném kezdeni. Az egyes kérdésre szeretnék rátérni, és a kérdésem az az, hogy a 19 ezer eurós átköltözési költség hogyan viszonyul egy bíró kinevezéséhez. Már tudta a kinevezések, hogy három és fél napig fog csak tartani az ő tevékenykedése. A 16-os cikk 15 eseményt szervezett meg a régió bizottsága az AVDS kapcsán. Az Európai Bíróságnál két esemény volt, 33 munkatársa, 10.500 euróba került saját termeikben volt ez, hogy tudják ezt egy kíváncsi adófizetőnek elmagyarázni. A menedzsment jelentése kapcsolatos, a 188 gyakornoki helyből 144 nem volt fizetett. Miért? És mi a helyzet jövőbeli tervezésükkel? Az EK e esetében 13-as pont mit gondolnak um, arról, hogyan lehet javítani a nemi esélyegyenlőséget a menedzsment uh, körében. Az EGSB-hez intézem a kérdést. 19,5 um, milliós utazási költség, mert kétszer akkora, mint a régi bizottságánál, hogyan tudnának itt takarékoskodni. 31-es kérdés, a bizalmas tanácsadók hálózatát többször is igénybe vették. Van-e készsége arra, hogy egy ilyen hálózatot még jobban igénybe vegyenek, és mit gondolnak egy ilyen hálózat létrehozásáról más intézmények esetében. Régió bizottsága, kettes kérdés. 2016-ban a ötszörös, meg ötszöröződött az önökhöz kiküldött munkatársak száma, és strukturális változásról van ez szó, mert hiszen más helyen csökkentik a foglalkoztatók számát, és mi volt a munkavállalás körülményének különbsége az állandóan foglalkoztatókhoz képest, hogyan lehet a bizottság és a parlament között úgy kialakítani az együttműködést, hogy a láthatóságot erősítsük, hogy még több állampolgárral lehessen kapcsolatba lépni. Adatvédelmi biztos, azért intézem a következő kérdést. Az írásbeli válaszban a non-applicable kifejezés nagyon gyakran alkalmazták, tehát nem alkalmazandó ez rájuk viszony sok esetben ez nem megfelelő, mert hogyha arra kérdezünk, hogy hogyan néznek ki a munkáják, akkor nem lehet azt a választani, hogy non-applicable. Ugyanez a helyzet például a, a szexuális zaklatásokra vonatkozó kérdés esetében is. Én is szót kértem, mondja az elnök, és csak a bírósághoz szeretnék kérdést intézni mégpedig az első kérdésre vonatkozólag egy olyan bírót kinevezni, akinek a posztját négy hónap után úgyis megszüntetik, és aztán neki még költözési költséget is adni. Én tudom, hogy ez megillet, de helyes szerintem. Nem tudom, hogy kinek volt az az, hogy ezt a bírói helyet betöltsék. Szerintem erre válaszolniuk kell, ez a minimum, amit el lehet várni. Azt kérném, hogy a kettes kérdést válaszolják meg, hiszen meg tudják válaszolni ezt a kérdést, hiszen a bíróságnál futnak össze a szálak. El kell mondjam azt, hogy nem volt igazán öröm számomra az, hogy a bírósága kellett foglalkoznom. Nem volt nagy az átláthatóság, a dokumentumokból azt látom, 15 hetes szünet van a bíróságnál, és azt is láttam, hogy 27 olyan oldal van, ahol a bírók külső tevékenységét sorolják fel, illetve a tanácsnokok külső tevékenységét sorolják fel. Kíváncsiak, hogy mennyi munka van ebben a 27 oldalban. Bizonyára vannak itt fontos találkozók, de ezt az időt nem a munkájukon töltik. Volt egy bíró, egy nyugdíjazott bíró, ő azt mondta, hogy az informatikai költségek túlságosan drágák, aztán itt van a szolgálati autósofőrök sofőrök használata, és azt is mondja, hogy berepültették az adott tagállamba a sofőrt, hogy ott, ott utána visszavigyék Luxemburgba a bírókat. Kíváncsi vagyok arra, hogy ez valóban így van-e. 2006-ban mennyi ilyen eset volt, ezt írásban is elmondhatják. Azt is láttam, hogy a bírók szilveszterkor is dolgoznak, például Máltán is volt egy ilyen találkozó. Kíváncsiak arra, hogy ilyenkor is eh, használják-e a sofőröket, oda utaztatják-e eh, Máltára, tehát erre is kíváncsiak eh, lennénk. Úgy gondolom, hogy ami itt van előttünk most, ezzel még továbbra is foglalkoznunk kell. A gondunk az most az az, hogy nincsen túlságosan sok időnk, haladnunk kell. Azért mindenkitől azt kérném, hogy két percnél többet ne töltsenek a válaszadásával. A bíróság esetében négy percet tudok adni. Tessék, két perc. Señora Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Válaszolván Szelafranka úr kérdésére a 18 hónapos átlag külön jelentés készítési időről. Nos, tudatában vagyunk annak, hogy nem tartjuk be a 13 hónapos hivatalos határt. Nos, 2016-ban 36 ilyen különjelentést készítettünk el, ez mindenképpen rekord. Illetve azt is el kell mondanom, hogy mindent megteszünk azért, hogy ezt a határidőt csökkentsük, tehát átszervezéssel, illetve más módszertan alkalmazásával próbáljuk elérni, hogy teljesítsük a célkitűzést. Tehát szerintem ennek lesz majd eredménye. Remélem, hogy már jövő évben kielégítőbb választ tudok adni. Aztán a három brit igazgató kérdése, illetve a vezető menedzser brit voltának kérdése. Nos, minden attól függ, hogy milyen megállapodást írunk alá az Egyesült Királysággal, és ugyanaz a helyzet velünk, mint az összes többi eh, intézménnyel, amilyen megállapodás születik, természetesen mi azt végrehajtjuk, ugyanolyan feltételek mellett, mint az összes többi európai intézmény. Kuhn úr tett fel egy kérdést gender balance-re vonatkozóan. Hadd mondjam én azt válaszként, hogy mi is tudatában vagyunk ennek a problémának. Az elmúlt években elkezdtünk ezzel foglalkozni, az esélyegyenlőségi tervet már egy pár éve alkalmazunk, vannak már eredmények is. 2017-ben például jobb eredményt értünk el, mint 2016-ban. Tagállamok közötti megosztás, most a szék esetében nincs ilyen kvóta, tehát nincsenek tagállami kvótáink ahogy ezt ahogy ezt előírja a vonatkozó szabályzat, kizárólag eredmény alapján kizárólag érdem alapján bíráljuk el, hogy ki kapja meg egy, kap meg egy posztot. Thank you. Köszönöm szépen spanyol válaszolok Szalafranka úr kérdésére. Igen. A parlamenti ciklus hossza meghatározza az EGSB és a Régiók Bizottságának a munkáját. A Juncker Bizottság bejelentette, hogy a továbbiakban is fog jogalkotási javaslatokat küldeni egészen jövő nyárig és természetesen ehhez kell igazítani tanácsadó munkánkat is, de hadd elmondanám még azt is, hogy az LGSV e esetében a klasszikus szerződésben szentesített feladataikon túl, illetve a szervezet, civil szervezetek találkozóin túl, és a hálózatok hálózatának munkáján túl, kvalitatív expost elemzéseket is végzünk az önök kérésére, illetve a bizottság kérésére. A jelenleg hatályos jogszabályok végrehajtásának a fokát elemezzük, és ennek nyilván hatása van a jövőre is. Nos, természetesen van egyfajta ritmusa, ami tanácsadói munkának, ezt, ezzel tisztában van mind a két társjogalkotó is, és ezért munkák költségeit is ennek fényében kell elemezni. A további kérdésre válaszol. Az egyik eh, az esélyegyenlőségre vonatkozott nemek közötti esélyegyenlőségre, a 13-as kérdésre konkrétan a kérdőiben. Annak ellenére, hogy az adatok ígéretesek, egyelőre még nem értünk el teljes mértékben a céljainkat. 2017 eh, és 20 között teljes eh, egyensúlyt megkívánjuk valósítani a nemek arányában. A az egy jó cél, de ezen még tovább kell javítanunk. Úgyhogy még van teendőnk ezen a téren. Ami az utazási költségeket illeti, illetve közösen a régiók bizottság, vagy ahhoz képest, amennyit ők költenek, erről én nem tudok mondani. Azt tudom, hogy ezek a kiadások a normál konzultatív munkánkhoz kapcsolódtak. És a paramétereket egy az egyben átvettük a parlamenti anyagokból, az EGSB az önök ajánlásai alapján döntött, a több évvel ezelőtti mentesítési döntés alapján. 2015 óta a megvalósított kifizetések ennek megfelelnek, tehát szigorúan csak a konzultatív munkánkhoz kapcsolódnak. És ami a bizalmas tanácsadókat illeti, én szerintem ez egy nagyon jó intézkedés. 14-ben vezettük ezt be, akkor neveztek ki engem az intézmény főtitkárává. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a munkatársak bármelyike, ha összeférhetetlenségi problémával kerül szembe, megfelelő megoldást találjon. 20 ilyen konzultációra került sor, utolagos intézkedések nélkül. Ez preventív jellegű volt, és szerintem ez egy nagyon jó példája annak, amit mi el kívánunk érni. Janek úr, két percben. Szalafranka úrnak válaszol az online eh, tanfolyamokkal kapcsolatosan. Ezt 2015-ben eh, indítottuk útjára. Azóta az Európai Bizottság eh, illetékes főigazgatósága is csatlakozott ehhez, az Európai Beruházási Bank is, az EU költségvetése, strukturális alapjai, beruházási lehetőségek vannak a tantervben, és ezen kívül egyfajta tanúsítványt, diplomát is szerezhetnek a résztvevők. 5000-en vettek a kezdetben részt, de most már a következő évben ezt felkívánjuk fejleszteni, és remélhetőleg az Európai Parlamenttel is együtt fogunk tudni majd működni. A vélemények számát illetően Szalafranka úr erre is rákérdezett, 50 véleményt dolgoztunk ki, 30 jogalkotási dossziéval volt kapcsolatos, és a stratégián keretében a legfontosabb kérdésekre kívánunk összpontosítani. A vélemények nem a munkánk végét jelentik, tulajdonképpen a kezdetét, hiszen mi végig kísérjük a teljes jogalkotási ciklust önökkel közösen. Ennek több jó, konkrét példája is volt már. A vidékfejlesztés területén például, ami különösen fontos téma számunkra, a klímaváltozással kapcsolatosan nemrégiben szerveztünk egy rendezvényt polgármesterek részvételével bomban, tehát ezek vannak a munkánk középpontjában. Ami a kiküldöttek kérdését illeti, itt kérem engedje meg, hogy erre a kérdésre írásban válaszolhassunk, hogy jobban érthesse a részleteket. És az európai intézmények közötti együttműködés továbbfejlesztését illeti, mi pontosan most ezen dolgozunk, nem 26 rendezvényre került sor idén, hanem további 100 rendezvényt is várunk, és jövőre összesen a 16-os és 17-es évet is hozzá számítva összesen 150 rendezvényre kerül majd sor és ennek keretében előkészítjük az Európa jövője rendezvényt is. Tehát itt ezek nem csak formális konferenciák, hanem közös kávézások, beszélgetések, informális, konstruktív módon, és mi nagy örömmel állunk az önökkel való együttműködés elé a 19-es választásokat megelőzően. Prok úr és más intézmények munkatársai is már kifejtették a stratégiát. Azt szeretnénk, ha ezek a rendezvények szinergetikusan a régiók bizottságával is közösen hozzájárulnának az önök munkájához, és a mi képviselőink, a elnök asszony közben szól, miután csak 16-ról van most szó. Köszönöm, és a következő hozzászólónak adom meg a szót. Igen, hogyha a vizsgálat során arra bukkanunk, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei sérülnek, akkor ezt az Olafnak jelentjük. hogyha tartalmilag kapunk információkat, akkor, akkor azt is közöljük az Olaffal, és az Olaf úgy véljük, hogy jobban tud ezzel foglalkozni. Köszönöm, mondja az elnök. válasz, úr, tessék. Thank you. Uh, responding to Mr. Cole. Köszönöm szépen, Kondónak válaszolnék, elnézést kérünk az alkalmazott termin- terminológia miatt. Valójában egyáltalán nem voltak zaklatási ügyeink, elég kis intézmény vagyunk, tehát, hogyha megkérdezik tőlünk azt, hogy mennyi a megfelelési rátánk, vagy ezzel kapcsolatban a bírósági költségek, azért válaszoltuk azt, hogy ez nem vonatkozik ránk, mert még nem volt ilyen esetünk, de a jövőben erre világosabban válaszolunk majd. Szalafranak úr kérdésére válaszolván köszönjük a támogatását, és egyértelmű a támogatása a kérdésekből is, illetve a kérdőívből is. A big data azt jelenti, hogy adatvédelemre törekszünk, az új adatvédelmi rendeletet messze menőkig szeretnénk végrehajtani, és a adatvédelmi biztos nagyon komoly tevékenységet végez annak érdekében, hogy Európának egyetlen hangja legyen, tehát egy hangon szólhasson meg adatvédelmi kérdésekben, és köszönjük szépen az észrevételét. És végezetül négy percre az Európai Bíróság kap szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdésre válaszolnék először. Mi a külön... Miért van olyan nagy különbség a előirányzat, illetve a konkrét költségek között missziók esetében. Ezt már a kérdőívben is megválaszoltuk. Nos, évről évre változnak ezek a költségek. Valójában itt elég kis összegekről van szó, és szeretném azt is elmondani, hogy el kell mondani azt is, hogy nagyon sok, a bíróság nagyon sok tagját meghívják a tagállamokból, protokoll célból, vagy különböző eseményekre. Ez teljesen véletlenszerű, nagyon nehéz ezt megfelelően beprogramozni, de ahogy mondom, komolyan vesszük azt, hogy a előzetes költség becslésünket javítani fogjuk. Szalafrank úr kérdésére pedig írásban szeretnék válaszolni. A harmadik kérdés, illetve elnök asszony is feltette ezt a kérdést. Egy pár hónapon keresztül dolgozó bíró költözési költségeinek fedezete. Erre azt válaszolnám, hogy a külön, a bírákra vonatkozó külön szabályzat értelmében jártunk el. Ez a rendelkezés, külön rendelkezés, tehát külön jogokat biztosít a bíráknak. Ez egy hivatalos dokumentum, egyáltalán semmiféle döntési jogkörünk nincsen, egész egyszerűen csak végre kell hajtani ezt a rendelkezést. Második kérdés, Away Days, Az arányosság elve nem mindig valósult meg teljes mértékben. Ezek valójában nem igazi evédélyek voltak, mert vagy a bíróság épületében, vagy egyéb más európai intézmény épületében zajlottak ezek. Tehát már itt is próbáljuk csökkenteni a költségeket, illetve hát a külső napokat. 2016-ban is így jártunk el. Aztán gyorsan próbálok itt számolni, összeadni, hogy hány résztvevőnk, illetve hány eseményünk volt. Valóban elég nagy a különbség. Az egyik esetben 160 euró, az átlag másikban pedig 50 euró fejenként. Hát ez attól is függ, hogy pontosan hogy zajlik egy-egy ilyen nap, meghívunk-e külső tanácsadót, de valójában itt nem hatalmas összegekről van szó. Szerintem ilyen ilyeténképpen, tehát nem beszélhetünk arányossági problémáról. Na gondolják, ebben a kérdésben is nagyon szívesen küldök egy írásos választ. Ami a nem fizetett gyakornoki állásokat illeti. A 2017-es évben a gyakornoki állások fizetését vizsgálta, és az ombudsman is részt vett ebben a vizsgálatban, illetve a külügyi szolgálattal is együttműködtünk. Egy új keretet fogunk elfogadni a gyakornoki állásokra vonatkozóan. Jelenleg ők az egyetlen munkavállalói kategória, akiket nem fizetünk. Egy másik kérdés, egy bíró kinevezésének körülményei az Európai Unió tisztviselőinek bíróságára. Nos, természetesen szintén érdemen alapul döntésről van szó, de a bíróságnak itt nincs semmiféle döntési jogköre, jogköre ez egy spanyol bíró egyébként. Bár a két szóban forgó bíró, akiről szó van, nem spanyol állampolgárságú, de akárhogy is van, a bíróság ebben a kérdésben nem illetékes, nincs beleszólásunk. ennek a személynek az Európai Bíróságon kell dolgoznia, de hogy kit választanak ki, ez nem a mi, nem a mi jogkörünk vagy hatáskörünk. Aztán nyári vakáció. Most ezeken a heteken is dolgozunk, csak nincsenek meghallgatások, illetve tárgyalások, kivéve a sürgős eseteket. Olyan hetek ezek, amikor a bíróság dolgozói dolgoznak. Ennek a gyakorlatnak célja az is, hogy az ügyészek munkáját megkönnyítsük, mert nagyon sok tagállamban bevett, bevett gyakorlat ez a fajta nyári igazságszolgáltatási vakáció. Aztán a bírák külső fellépése, külső tevékenységei ezzel kapcsolatban van egy nagyon részletes listánk, ezt nyilvánosságra hoztuk, és ezzel azt hiszem, hogy eleget tettünk a parlament kérésének, ami teljesen indokolt. A mandátumtól függ az, hogy milyen külső tevékenységet láthat el egy bíró. Természetesen a bírák legfőbb feladata az, hogy a bíróságon belül elvégezzék a munkájukat, de a mandátumokkal egybevág az, hogy egyeztessenek különböző tagállami kollégákkal, illetve hogy az Európai Unió hatáskörére, illetve a bíróság hatásköréről tájékoztassák a tagállami kollégákat. Ezt nem lehet pontosan kvantifikálni, de természetesen ez is munkájuk része, a mandátumuk része. Az informatikai tanfolyam túlságosan magas volt, Nos, a valóságban elmondható az, hogy a szembevőszék azt javasolta nekünk, hogy egy sokkal modernebb rendszert kell kidolgoznunk. Ez egy elég komoly informatikai beruházás. De vizsgáljuk a helyzetet. És mondom, a cél az, hogy egy jobban teljesítő informatikai rendszerrel tudjunk dolgozni. Aztán hivatali gépkocsik, illetve sofőrök. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a bíróságnak nem régiben kezdeményezései voltak az önök ajánlásaira reagálván. Most már, van, most már de határozott keretek között veszünk fel sofőröket, és kizárólag, illetve ö, sofőri munkájukon kívül egyéb logisztikai tevékenységet is nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy miután csökkenteni kellett a munkatársak létszámát, a sofőröket így más módon is alkalmazzuk. Egyébként a költségeket is csökkentettük a hivatali gépkocsik, illetve a sofőrök témájában. Főtitkár úr is igazolhatja ezt a próbálkozásunkat, tehát mindent megteszünk azért, hogy a gépkocsik fenntartásának és használatának díját csökkentsük. A két intézmény auditorai együttműködnek ebben 2016-ban. A bíróság el is érte azt, hogy úgy működjön együtt a két intézmény, hogy csökkenjen, a, hogy ezáltal csökkent az egyhavi bérleti díj. Egyébként minden egyes gépkocsi típusra van egy bérleti díj plafonunk, és már most is a környezetbarát gépjárműveket támogatjuk. Elnök, igen, igen, Tudom, hogy 1300-ról 800 euróra csökkentették a bérleti díjat, de nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy az volt a kérdés, hogy a nyaralás alatt használják-e a bíróság tagjai a sofőrök szolgáltatásait. Lehet, hogy nem volt elég ö, konkrét a kérdés, de több, bíró, több időnk sajnos nincsen erre, úgyhogy majd ezt elküldjük írásban. Köszönjük a válaszokat, köszönjük mindenkit. Köszönöm Köszönöm szépen. A vita lezárásaképpen megadom a szót még a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy már kimerítettük a rendelkezésre álló időt. Köszönet a főtitkároknak, akik nagyon pontos plusz információval szolgáltak. A következő hetekben az árnyék jelentéstevőkkel fogok egyeztetni, illetve azzal a két árnyék jelentéstevővel, aki itt van még a mai meghallgatáson remélem, hogy a főtitkárok a jövőben is rendelkezésünkre állnak majd, és ha lesznek plusz kérdéseink, akkor arra is tudnak majd válaszolni. A cél az, hogy a helyető legteljesebb, legpontosabb, legrészletesebb jelentés szülessen, mindent megteszünk tehát ezért, együttműködünk majd a többi árnyékjelentéstevővel, és remélem, hogy mi hamarabb kész lesz ez a jelentés. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungs. Köszönöm, akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Sajnálom, de itt egy kicsikét csúsztunk a négyes napirendi ponthoz képest. Itt a vagyonkezelői alapokról van szó, az átláthatóságról egy eszmecserére kerül sor Stefano Manservizi úrral, illetve Krisztán Tanielzen, sajnos nem tudtuk betartani a pontos idő, de sajnos túl sok intézmény volt jelen, és nem gyakran kerül sor egy ilyen eszmecserére évente csak egyszer. Nem tudom, hogy a két úr közül ki kívánja kezdeni, hogy beszámoljon a vagyonkezelői alapokról. Az önök főigazgatósága vesz részt ennek a kezelésében, úgyhogy megadom a szót az előzőleg kérem, hogy aki távozik, az csendben tegye. Köszönöm. De Mazervizi úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a Valletta afrikai segélyezési alapról, a Beku alapról, illetve a kolumbiai alapról fogok szólni. Ez utóbbinak az béke megállapodás megvalósítását célja. Tudom, hogy ez, ezek az alapok a költségvetési rendeletben szerepelnek, tehát ezek részét képezik a fejlesztési politikák megvalósításának. Ezeket az alapokat abban a pillanatban hoztuk létre, amikor éppen felmerült helyzetet kellett kezelni, ez mind három alapra vonatkozik, amit említettem, a Beku, illetve a kolumbiai alapra is, a Madad alapra is. Úgyhogy ezeknek a jogalapja a költségvetési rendeletünk. Politikai értelemben ezek akkor indultak útjukra, amikor a legsürgetőbb volt az igény. Mint három alapot ugyanaz a logika vezérli, tehát hogy közele legyünk, gyorsak és hatékonyan reagáljunk az alapokban megfogalmazott célkitűzésekre, tehát mindhárom alapot a szükség hozta létre, és mindhárom esetben a parlament havi jelentéseket kap, az összes információt átadjuk, ami a teljesítésre vonatkozik. És mind három alap nál meghívjuk a képviselőket a megfelelő megbeszélésekre, de ezek a, tehát ezek a megbeszélések nyitottak, és igyekszünk minél jobb betekintést nyújtani számukra a munkánkba. A BEKU vagyonkezelői alap volt az első, ez 2014-ben jött létre, 234 milliós költségvetéssel gazdálkodik, és 75,5-re kötöttünk szerződést, és 70 millió kifizetésére kerül sor a 28 százaléka az alapnak, mindez tehát itt látható, hogy nem a belső forrásokat csoportosítjuk át, hanem itt más tagállami forrásokból is bevonunk pénzeket, ami a hatást illeti. Egy millió a közép-afrikai köztársaság ban egymillióan voltak kedvezményezettek, egészségügy, élelmiszerbiztonság és vitarendezési ügyekben. A számvevőszék is elismerte ezen alap pozitív hatásait. A kolumbiai alap az EU-szelek csúcs találkozó is támogatta ezt az alapot, tavaly decemberben indult útjára. A célkitűzés, hogy a stabil és tartós békét biztosítsuk. 95 milliós költségvetés kapott az EU-s költségvetésből, továbbá 19 tagállam is támogatja az alapot. Itt megint csak látható az alap gazdálkodásában, hogy komoly külső forrásokat sikerült bevonni. A hagyományos tevékenységen túlmenően októberben egy konferenciára került sor Bogotában, ahol egy specifikus indikátort is bevezettünk gazdasági tevékenységekhez kapcsolatosan. Ez volt talán a legnehezebb komponense a béke megállapodás végrehajtásának. A Valletta alap a legnagyobb és a legambiciózusabb, ez Afrikát hivatott támogatni 2,9 milliárd eurós költségvetése. Különböző az ECI, az ENI, a belföldi források járultak hozzá az alaphoz, illetve donorok is szerepet játszanak, a bár nem túl nagy mértékben, mindössze 12 százalékban. Néhány tagállam, Németország és Olaszország igen látványosan növelte a részvételét ebben az alapban. És egyébként ez lehetőséget ad arra is, hogy a hatásokról eszmét cseréljünk minden esetre a 2,9 milliárdból 1,9 milliárd összegben hajtunk jóvá projekteket, ez igen jelentős összeg, és ezt gondolom senki nem gondolta volna az elején. 1,2 millióra kötöttünk szerződés, és több mint 400 millió euró folyosítására került sor. Természetesen itt lehet még tovább javítani a helyzeten, különösen ami a megvalósítást illeti, ebben más nemzetközi szervezetek is részt vesznek. Minden esetre mi a parlamentet folyamatosan támogat, tájékoztatjuk. A projekteket figyelemmel kísérjük, Ez az alap egy megfelelő kerettel rendelkezik a monitorozáshoz. 19 makro indikátor alapján vizsgáljuk a prioritások megvalósulását, és ezen kívül az akvó rendszert is igénybe vesszük. Ezzel kívánjuk rögzíteni a konkrét eredményeket. Tehát eh, itt tartunk most ez volt csak egy rövid bevezetés, és természetesen én állok a kérdéseik elébe. Remélem, hogy hasznos lesz ez az eszmecsere, hogy minél jobban megismerek ezeknek az alapoknak a működését. Köszönöm szépen. Tessék. Folytathatom? Igen. Köszönöm szépen, és örömmel vagyok ma itt, hogy eszmét cseréljek önökkel. Én az EU szíriai krízishez kötődő vagyon kezelési alapjához köt, kötődően. A kiinduló pont az az, hogy a második világháború óta most állunk szemben az egyik legnagyobb migrációs válsággal, több millió ember hagyja el lakhelyét, és az Európai Uniónak mint felelős, mint pedig kihívás ezen emberek fogadása, és a mai vitát ebben a kontextusban kell látnunk. Kezdjük a Trust -dal. Ezek az eszközök hasznosak, hozzáadott értékük van akkor, amikor krízis helyzetre kell reagálnunk, és ezek a vagyonkezelői alapokat különböző EU költségvetési eszközökből tudnak mobilizálni, és rugalmas európai mechanizmusnak bizonyulnak. Lehet eh, számos országban ugyanabban az időben fellépni kríziskezelés érdekében, és eh, ezek a trust fundok láttóbbá teszik Európát, úgy mint donort, és együttműködve a NGO-kkal. Képesek voltunk gyors módon mozgósítani 300 millió eurót, és 295 milliót költöttünk projektekre, ezekből 131 milliót eh, szerződések eh, és eladtunk ki, támogattuk az önkormányzatokat, támogattuk a kiskorúak eh, reintegrációját és védelmét, és ezen kívül támogattuk az integrált határ és migrációs kezelét, kezelést. Az önkéntes visszatérít esetében 4700 egy migrást tudtunk visszahelyezni. Ezen kívül mint egy 3000 migráns sikerült a menekült táborokból áthelyezni. Főként az egészség, eh, infrastruktúra és a visszatás területén is tevékenykedtünk. A jövőben kihívás lesz ez mind a végrehajtás esetében, de a finanszírozás tekintetében is a szíriai krízisre rátérve 5 millió menekült van a szomszédos országokban, 1 millió Európában, és 6,6 millió embernek kellett elhagyni a lakhelyét Szíriában. Ez egyértelműen kihat Európára, és a szíriai Trust Fund két éve van életben, és ez idő alatt 1 milliárd eurót már meghaladta, tehát 1,5 milliárd eurót sikerült mozgósítanunk, 1,5 millió szíriai menekülthöz jut el Törökországban, Libanonban, Irakban, a Nyugat-Balkánon és Örményországban is. Ebből az 1,5 milliárdból több mint 1 milliárdat már elkülönítettünk, és az év végére 800 milliót is elkönyvetettünk, főként a megélhetésre, főként a gazdasági lehetőségekre, egészségügyre, fő képzésre, illetve egészségre költöttük ezeket. 200 milliót adtunk, 700 ezer Libanonban, Törökországban, Jordániában élő migráns gyermek számára, ez főként oktatásokra költöttük. Számos NGO-val, egyetemmel, illetve Európai Ügynökséggel 50 milliót adtunk a fiatal menekülteknek arra, hogy hozzáférjenek a felső oktatáshoz. 4400 ösztöndíjat adtunk, ezen kívül fizettük a nyelvtanfolyamokat és a Dán Vöröskereszt és más szervezetek, beleértve a libanoni, egyiptomi törökországi vörösfélhold plusz pénzekkel járult ahhoz hozzá, hogy támogatni lehessen a megélhetést, illetve a kapacitás építést. És hadd beszéljek egy kicsit a Törökországban lévő menekültek helyzetéről. 2,2 milliárdot költöttünk el, ebből 1,7 milliárdot már szerződésekkel költöttünk el, 922 milliót költöttünk el az elmúlt 18 hónapban, és az év végére mind a 3 milliárd ból mind a 3 milliárdot már szerződéssel elköltöttünk. A legutóbbi beavatkozásra októberben került sor, amikor mintegy 1 millió menekült kap támogatást elektromos áramra. Hat törökországi tartományban 45 iskolát támogatunk, ahol 25 ezer szíriai gyereket fogadnak be. 50 ezer gyermek vesz részt a nem formális oktatásban, és 19 ezer eh, szíriai eh, gyermeknek a közlekedését támogatjuk ebből az eszközből. Törökországban eh, számos nyelvtanár kapott oktatást, és 20 ezer szíriai páciens kapott három egészségügyi központban ellátást. Elnök asszony, a bizottság számára az önökkel folytatott párbeszéd nagyon fontos. Ezért teljes átláthatóságra van szükség a vagyonkezelő alapok esetében. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament részt venni a munkában az eszköz kialakítására. Az Európai Parlamentet támogatjuk az eszköz végrehajtásáról és a tevékenységekről. Hozzá jutást adunk a vagyonkezelapokról szóló jelentéshez, illetve a különböző mérlegekhez. Havonta és végrehajtási jelentést adunk át. Minden mellett az Európai Unió hozzájárulása ezekhez a trust fundokhoz pénzügyi döntésnek minősül, és önöket is, önök is konzultálunk ennek érdekében. Az Európai Parlamentet, az illetékes szakbizottságokat szeretnénk informálni a trust fundok működéséről rendszeres jelleggel, úgy, mint ma. Továbbra is elkötelezettek vagyunk arra, hogy az illetékes szakbizottságok képviselői részt vehessenek a trust fundok megbeszélésein. A DJ Defco weboldalain a releváns dokumentumok is elérhetőek. Ezt azért tesszük, hogy elszámoltathatóak legyünk és átláthatóak legyünk és azért is tesszük, mert ezt csak együttesen tudjuk ezt a munkát elvégezni, ez akkor a kihívást jelent. Ja, film, film. Köszönöm szépen a bevezetőket, és akkor most a kollégákat kérdezem, kérem, hogy kérdéseket gyorsan tegyék fel a kollégák felé, hiszen szorít minket az idő. Itt komoly pénzekről van szó az alapok kapcsán, rengeteg dolog történhet. és ha közelebbről megvizsgáljuk a helyzetet, akkor 4,1 milliárd euró halmozódott fel ezekben az alapokban, ebből a külső donorok csak 8,3%-ot képviselnek, tehát eh, több mint 90%-ot az EU fedez, eh, elsősorban a fejlesztési alapból, illetve általában az EU-s költségvetésből, és eh, a további donorok 10% alatt maradnak. A kérdés az, hogy van-e értelme így egy ilyen eszköznek? Nem pusztán arról van szó, hogy a bizottság csak itt elegánsan gyakorlatilag a saját könyveiben elkönyvelhet még egy forrást. Tehát amikor a saját pénzünk adja a többséget. Hogyha ezt ki tudnák fejteni bővebben. Nem, további forduló nem lesz, úgyhogy Celler úr kap elsőként szót. Köszönöm. Egy dolog, hogy eredetileg a ezeknek az alapoknak a célja az volt, hogy plusz finanszírozást biztosítson európai forrásokból a már eddig meglévőkhöz képest. Szerintem ez nem túlságosan sikerült, hiszen a különböző alapokban a külső források 10% alatt, illetve a hasznosulása is elmarad a váltoktól a tagállamok, illetve Svájc és Norvégia is biztosított forrásokat, és a bizottság tény adatai alapján más donorok nem jelennek meg. Tehát, mint ahogy elhangzott, a websájtokon megtalálhatók a részletek a végrehajtási, a megvalósítási adatok. Itt a valetai alap két éve működik, itt a migrációs kérdéseket volt hivatott kezelni. Ahogy a beszámolóban is hallottuk, itt ez egyelőre még csak az előkészületi szakaszról van szó, és nem a megvalósításról. Akkor hogyan lehet projekteket már itt útjukra bocsátani? És itt itt a nagy tagállamok, spanyol, olasz, német és stb ről van szó, itt óriási pénzeket felhalmozunk, létrejön egy külső megvalósítási intézmény vagy szervezet, és aztán a tagállamok még plusz pénzeket kellene, hogy rendelkezésre bocsássanak, hogy az aktuális problémákat megoldjuk. Itt az, e, az Európai Fejlesztési Alapból kellene további forrásokat e, biztosítani olyan programokra, e, amelyek eredetileg megfogalmazás kerültek. Tehát nem tudom, hogy a fejlesztési alap programjai ezek szerint már nem annyira fontos, hogy onnan elcsatornázunk pénzeket, illetve különböző tartalékokat is felhalmoztak ezek az alapok. Úgyhogy itt úgy tűnik, hogy itt egy óriási bürokratikus ráfordításról van szó a projektek kiválasztása tekintetében. Ugyanakkor azt hallom képviselőktől, illetve az afrikai civil szervezet képviselőitől, hogy két év után a valettai alapból semmit nem láttak még. Tehát ezeket a programokat az EU finanszírozza, ugyanakkor azokban az országokban, ahol meg kellene, hogy ezeket valósítsák, az emberek várják az EU-s támogatást. Egyes delegációk esetében láttam, akik ott a helyszínen tevékenykednek, akár ENSZ vagy nemzeti segélyprogramokról van is szó. Én ugyanakkor viszont nem láttam az EU-s zászlót. Tehát nem tudom, hogy az EU hogyan vállal szerepet az ilyen ügynökségek révén a finanszírozásban. hiszem, hogy itt még van bőven javítani való, és itt nem kell, hogy a melünket verjük Brüsszelben, hogy mi vagyunk a legnagyobb támogatók. Az is fontos lenne, hogy ott a helyszínen lássanak minket, hogy segítünk. Ja, danke. Schmidt kollega, köszönöm szépen. A kérdések, amiket a kollega feltett, én ezeket csak csatlakozni tudok, mert ezek a lényegi pontok. Egy kis kiegészítéssel szeretnék csak szolgálni. Tudjuk, hogy, és láttuk ezt, amikor um, ott voltunk, hogy az UMRA partnerei vagyunk, amelyek már 60 éve a palesztin tábort kezelik, és kíváncsi lennék arra, hogy az Európai Bizottságnak milyen javaslata van itt, hogy az afrikai konflikt konfliktust hogyan fogja így kezelni, és hogyan képzelik azt el a stabilitás és irányítás tekintetében, hogyan lehet a konfliktusok nem csak kezelni, hanem akár megoldani, vagy akár meg is előzni. A bizottság tud-e információval szolgálni arról, hogy a vagyonkezelői alapból mennyi pénz nem ment az n hez Tudjuk, hogy vannak olyan pénzek, amelyek azonnal az ENSZ-hez megy, amit már aztán szétosztanak, és tudjuk, hogy az ENSZ nem annyira átlátható, amennyire kéne. Vannak olyan eszközök, amelyeket azonnal az ngo adják el, és van egyfajta küszöbb érték, amit nem szabad átlépni. Hogyan választják ki az NGO-kat, hogyan támogatják ezeket. Van egy kis gond az átláthatósággal és az átláthatósági kritériumokkal, ugyanis itt hogyan, nem, nem tudjuk, hogyan választják ki a, a a programokat hogyan értékelik ezeket. Kérem, hogy ezeket válaszolják meg. Celler úrnak van kiegészítő kérdése. Az EU-Afrika um, Emergency Trust Fund Líbia, Marokkó, Tunézia esetében ad támogatást. Ezek az államok nem részeisei az AKC-nak. Az Európai Fejlesztési Alapot, az AKC országok számára hozták létre. Mi a helyzet azokkal az eszközök szétosztásával, amelyek a vagyonkezelői alapba érkeztek? Mi jön a fejlesztési alapból, és mi jön a szomszédsági alapból ezen észak-afrikai országok számára? Szerintem meg kell választani azt, hogy honnan származnak az, össz- az összegek, és hova mennek azok Szalafránka úr. Köszönöm elnök asszony. Azt hiszem néhány dolgot itt tisztázni kéne. Hogyha figyelmesebben olvassuk el a számvevő székjelentését 2016-ra vonatkozóan, akkor az áll benne, hogy a hosszú távú programozás, a hosszú távú programokban kell előre látható költségvetést létrehozni. Nos, a főigazgatók arról beszéltek, hogy milyen új eszközökkel próbálták meg a sürgős problémákat kezelni, és hát nem minden esetben volt ez teri találat. Hadd mondjam el azt, hogy a számlevőszék ellenőrzi az Európai Fejlesztési Alapból elköltött összegeket, ez egy elég nagy volumen, és az, ahogy a számvevőszék és az Európai Bizottság közösen foglalkoznak ezzel, de alapvetően itt nem EU-s költségvetésről van szó, hanem a tagállami költségvetésekből vétetik ezzel. Mindezzel azt akarom mondani, hogy ezek a trust fundok újabb típusú ellenőrzési problémákat és management problémákat vetnek fel, mint költségvetési, költségvetésben illetékes szerv. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek nagyobb mértékben részt kéne venni az átláthatósági kérdésekben. Ezt szeretem volna elmondani, illetve hát én is csatlakozom az elnök asszony által megfogalmazott kérdésekhez, a célunk az, hogy ezen új pénzügyi eszközek átláthatóságát növeljük, és természetesen ezeknek a helye ott van a számbevőszék éves jelentésében. Köszönöm. Ja, danke. Ich möchte noch... Köszönöm. Még én is szeretnék egy kérdést említeni. A háromoldalú tárgyalások kapcsán, a költségvetési rendelet felvizsgálata kapcsán felmerült a vagyonkezelő alapok kérdése is. Úgyhogy nagyon hálás lennék, hogyha meg tudnánk állapodni abban, hogyha az EU nem tud 20%-os külső forrást, külső donorokat, akár tagállamokat vagy másokat bevonni, akkor hagyjunk fel egy év után ezekkel az alapokkal. Nem tudom, hogy a két úr mit gondol erről, nem tudom, melyikük kívánja kezdeni a válaszadást. Márszem Vízi úr, köszönöm. Itt néhány pontosítást szeretnék tenni, és a jövőbeni szempontot is említeni. A vagyonkezelői alap nem egy plusz eszköz, egy új eszköz. Ez tulajdonképpen egy módja annak, ahogy felhasználjuk a forrásokat az egyes rendeletekben foglalt céloknak vagy modalitásoknak megfelelően. Tehát a fejlesztési alap által kedvezményezett országok kapnak ebből az, ezekből az alapokból, illetve az összes többi célkitűzés szerinti országok amaból az alapból. Tehát az elérendő célok változatlanok. Itt nem arról van szó, hogy egy rejtett új eszközt akartunk létrehozni az ENI, az EFI és az összes többi eszköz célját kívánjuk ezáltal elérni, illetve szolgálni. Ami az eredményeket illeti, lehet, hogy ezeket szerénynek minősíthetjük. Hosszasan beszélhetnénk arról, hogy a programok az Afrikában, Afrikával kapcsolatosan kialakított programok mennyire voltak hatásosak, hányan eh, hagyhatják el a libiai táborokat, és eh, hogyan térhetnek vissza a eh, származási országukba, hogyan integrálódhatnak vissza a társadalomba. Tehát minden áldott nap igyekszünk az adott országok kapacitásait is erősíteni, ahol például az embercsempészet komoly probléma, és hogyan lehet helyreállítani a normál közszolgáltatásokat, az oktatást, az egészségügyet, például Maliban vagy Nigérben. Szeretnék emlékeztetni arról, hogy a földközi útvonalon 60%-kal csökkent a bevándorlók száma nem azt mondom, hogy ez csak a vagyonkezelői alapoknak köszönhető, de minden esetre ezeknek komoly hatása volt. A bürokráciát illetően. Én nem vagyok teljesen biztos, hogy itt bürokráciát teremtettünk ezáltal. Itt van egy pár elem, ami hiányzik ugyanis nem, nehéz, nem túl könnyű embereket találni, hogy Bamako-ban vagy olyan országokban lelkesen dolgoznának, ahol elég nehézek a feltételek. Ezeket a projekteket úgy kell megvalósítani, hogy elszámoltathatók legyünk az EU felé, illetve az összes érdekelt fél felé. Tehát ezt mind vizsgálni kell, ami pedig egy további szempontot illeti, ezt is szeretném hangsúlyozni, talán ez elkerült a figyelmüket. Ezek eh, a donorok koordinálását is szolgálják ezek az alapok. Önök is tudják, ön is elnök asszony, hogy válsághelyzetben mindenki özönlik, és minden eszközt, projektet felkínál, ezek a vagyonkezelői alapok abban segíthetnek, hogy ezeket az erőfeszítéseket koordinálják. A Beko esetében ezt például a számvevőszék is elismerte, de ha megnézzük Fekete Afrikát, Nigért konkrétan, ott nyújtotta Németország és Olaszország a legnagyobb külső forrást az alapokhoz képest, ugyanis tudták, hogy mennyire fontos szerepet játszik ez. Kérem, hogy válaszoljon a kérdésre, mondja az elnök asszony. Kérem, ne vonakodjon válaszolni a kérdésünkre. Én, én a kérdésre válaszolok, egy példás említettem, hogy miért ennyire fontos ez az alap, ami pedig a jövőt illeti, a 20%-os küszöb érték meghúzásában azt hiszem, hogy nem támogatok egy ilyen kőbevésett küszöbértéket. Ha megnézzük, hogy az egyes tagállamok az alapok kezdetekor mennyivel járultak hozzá, illetve hogy ez hogyan emelkedett idővel, és ezt a helyszínen is látjuk, Nigert említettem konkrét példának, ez egy plusz értéket hozott. To keep a certain flexibility because the evidence is showing tehát a jelek is azt mutatják, hogy ez jól működött. Tehát gyakorlati szempontból mondta mindezt. Az ellenőrzés szintje az természetesen nem ugyanaz, mint másút. A világbank, illetve más szervezetek is jelen vannak. Ezek az eszközök azonban, még egyszer mondom, igen hasznosak. A tagállami hozzájárulások természetesen növekedhetnének, Juncker úr is említette, de hát még egyszer a küszöbértékkel kapcsolatosan vannak fenntartásaim, hiszen ez nem hiszem, hogy bizalomgerjesztő vagy további forrás gerjesztő hatású lehetne. Néhány tagállam, Olaszország és Németország is saját projekteket akart kidolgozni, hogy segítsék a bevándorlók vissza hazatérését, de végül is aztán ők is belátták, hogy a vagyonkezelői alapok e tekintetben jobb eszközül szolgálnak. A források egyre inkább elapadnak, éppen ezért a tagállamokat ehelyütt is kérem, hogy járuljanak hozzá az alapokhoz. Ha politikailag úgy döntenek, hogy nem akarják tenni, az egy más kérdés, de mindesetre így állunk jelenleg. Uh, no, the... Köszönöm szépen, akkor folytatnám a trust fundok és felhasználásuk. Nos, az előzőekben is próbáltam arra utalni, hogy én ezt egy nagyon hasznos eszköznek tartom, például a szír menekültek, vagy az észak-afrikai kérdéssel kapcsolatban, illetve az afrikai tröszt alap, vagy vagyonkezelő alap egyéb részével kapcsolatban is. Miért mondom ezt? Azért, mert mobilizáló hatása van a különböző tagállami és Európai Uniós alapok esetében. Nézzük például az észafrikai afrikai ablakot, 250 milliós EU-s forrásról van szó, illetve 160 millió a tagállamoktól, ez 40 százalék. Líbia és az egész régió kapja ezt. Valaki Marokkóra is utalt. Igen, igen. De Algériával és Egyiptommal is foglalkozunk, hiszen az ember embercsempészek útja errefelé is kiterjed. És még egy oka van annak, hogy eredményes ez az alap, ez a vizibilitás kérdés. Az EU a legnagyobb donor szervezet Szíriával kapcsolatban, vagy Líbiával kapcsolatban, vagyunk ezzel alapon kereszt, alapokon keresztül sokkal jobban láthatóak vagyunk, mint hogy a 27 tagállam külön próbálná meg ezt a feladatot ellátni. De amit a tröszt alappal teszünk, az természetesen a erre vonatkozó pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartásával tesztük. Aztán EU-s alapok, észak-afrikai ablakkal kapcsolatban. Egyrészt migrációs oldalról más, vagy más is érkeznek ezek, a, ezek az összegek. és ez például a képzésnél is nagyon fontos, vagy integrált határellenőrzésnél is. A létező eszközökből mobilizáltunk alapokat a Szírió esetében is. Mik az eredmények? Próbáltam ezeket az imént megmutatni, vannak nagyon komoly eredményeik, és akik ezt még részletesebben szeretné megismerni, nagyon szívesen eljuttatjuk önöknek a részletes információkat, fact vagy bármilyen információt átadunk, amivel mi rendelkezünk. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind in... Köszönöm szépen. Igen, szeretünk olvasni, és strukturálisan is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ez egy olyan téma, amely fontos számunkra. A kérdés csak az, hogy miért kell ezt a pénzt így beszerezni, akkor máshonnan is is állna ez a pénz. I, uh, I think that I gave figures which are... adhatok adatokat, amelyek azt mutatják, hogy ez nem egészen pontos, mert uh, amikor um, más dolgokat uh, előrejelzünk 25 mint a Bekó esetében, vagy Kolumbia esetében, akkor ez jelentős, hogyha megvizsgáljuk az a valetai vagyonközeli lapot, amit láthatunk, és igaza van, hiszen ez egy belső vita. Természetesen, hogy fontos ez, de azt is látjuk, hogy a kezdetben kevesebb volt a részvétel, akkor, amikor a tagállamoknál azt láttuk, hogy ez hozzáadott értékkel rendelkezik a intézkedések átesítése kapcsán, illetve az EU intézkedése kapcsán, akkor csatlakoznak két országról tudok beszélni, Olaszországból és Németországról, amelyek most már rendszerszerűen adnak pénzt ebbe az alapba, ha a saját programokat hoznának létre. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem elegendő. De amiért én nem támogatom azt, hogy legyenek itt korlátozások, az azért van, mert itt van egyfajta dinamika. Látjuk ennek a végét, hogy mennyi pénzt tudunk ebbe az alapba tenni. Hatékonynak kell lennünk. hogyan lehet eh, a Libiában reket, eh, menekülteket megmenteni a szörnyű táborokból. Mindenki egyetett abban, hogy ehhez kell egy eszköz, és ezért ezt az eszközt beágyaztuk eh, ebbe az alapba. Mi gyakorlatias helyzetben mi így járunk el, lehet, hogy politikai szempontból majd döntünk arról egyszer, hogy másképp járunk el, és nem fogunk 3% alatt eljárni. Ez egy politikai döntés, de szerintem most vannak érveink. Egy másik pont, erre nem válaszoltam, a civil szervezetek 30%-ban kapnak támogatást az Afrika alapból, de más alapok esetében ez a helyzet 30 30% megy a civil szervezetekre, 30% a nemzetközi szervezeteknek, és 30% a tagállami ügynökségekhez eh, kerül. Körülbelül ennyi az arány. A civil eh, szervezetek egyre inkább hozzáférnek ehhez. Nagyon fontos, hogy Stefano erre rámutatott, és hogyha például alapul vesszük az észak-afrikai ablakot, azokkal a szervezetekkel kell együttműködnünk, amelyek a helyszínen vannak. Vannak itt humanitárius szervezetek és tagállami szervezetek és a civil szervezetek. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogyha a szíriai alapot nézzük, akkor az egy specifikus kihívással foglalkozik a szíriai menekültekkel, akik Szírián kívül tartózkodnak hasonló a helyzet Libanonban, Jordániában, Örményországban, Irakban és Törökországban is. Törökország esetében van egy külön eszköz, és de ott ez a, az alap is létezik, és ezen alapon keresztül képesek voltunk regionális szinten eljárni, és tényleg hozzáadott értéket elérni. Legalábbis mi így értékeljük a helyzetet, ezt nem tehettük volna meg, hogyha nem lett volna ez a vagyonkezelői alap. Ja, hát szintánk, damit szintű. Nagyon szépen köszönöm, akkor a napirend pont végéhez köz, Nagyon köszönöm a részvételüket, és sajnálom, hogy ennyit kellett várniuk. Ezt majd még folytatjuk. Következik az ötödik napirendi pontunk, a 181 kiemelt görög projekt megvalósítása. Itt egy tanulmányra szeretném külön felhívni a figyelmüket. Szeretném üdvözölni a regió, regionális fejlesztését felelős főigazgatóság helyettes főigazgatóját. Sajnos szorít minket az idő, úgyhogy rögtön folytatnunk kell. Kérem, hogy röviden mutassa be a témát, és külön üdvözlöm a görög illetékest is. Köszönöm, Kreszle asszony, és köszönöm, hogy a regi szakbizottság képviselőit is meghívták, hiszen mi is nyomon követjük ezeket a projekteket. Az eredmény azt hiszem összességében pozitív, ugyanis eh, itt most eh, egy eh, plusz eszközt kaptunk ahhoz, hogy nyomon kövessük ezeket a projekteket, különböző összegben, különböző mértékben jelentkeznek ez a projektek. Mindenesetre ez a, az elemzés nagyon hasznosnak mutatott. Rövid statisztikát szeretnék most elmondani. Összesen 118 projekt valósult meg 7,3 milliárd összegben. 80 projekt van még 0,5 millió eurós összegben, amit a legutóbbi időszakban még nem befejezetként tüntettek fel, de 19 márciusáig van még lehetőség, hogy ezek is megvalósuljanak. És van 24 projekt, ahol oly mértékű késedelmek voltak, ahol azt kellett figyelembe vennünk, hogy elhalasszuk ezeket, ezeknek a megvalósítását. Itt kevesebb, mint egy milliárdról van szó. 13 óta nem volt kifizetés, tehát 24 projekt esetében megállapítottuk, hogy eh, megállapodtunk a görög hatóságokkal, hogy a 14-20-as időszakra átvisszük ezeket, tehát megvan a remény, hogy ezek is teljesülnek. Összesen 21 van, amit eh, törölni kellett eh, különféle okok miatt. Volt egy szennyvízkezelő, üzem, ami nem kapott megfelelő engedélyeket, volt egy digitalizálási projekt, amit nem sikerült megvalósítani, tehát leállították. Mi nem zártuk ki ezen projektek esetében, hogy nem jövünk majd vissza, hiszen ezek fontos célokat szolgálnak, és az új programozási időszakban ezek is esetleg szóba jöhetnek ismét, és a görög hatóságok vissza vezetik a program időszakba. Tehát lényeg az, hogy 75%-ban megvalósultak a projektek, és ha még ehhez hozzász számítjuk eh, azokat, eh, amelyek most egyelőre halasztottak, illetve még eh, befejeződhetnek, akkor összesen 160 projektről beszélhetünk. beszélhetünk. Nézzük a pozitívumokat. A, az autópálya építés 1000 kilométer Atén Tesszaloniki között, ez megvalósult, ez igen komoly eredmény. Ezen kívül kisebb projektek kombinációjáról is szó van, például háztartási energia, hatékonysági projekt, ez megvalósult, különböző egyéb támogatások mellett. 46 ezer háztartásról van szó, 6 ezer új munkahely jött létre, és miután ez egy nagyon sikeres projekt volt, hasonló beruházásokat tervezünk a 14-20-as időszakban is. A pénzügyi eszközök is végezetül megvalósultak, így például a Jeremy 20 ezer állás jött létre, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan azonban egy sokkal gyakorlatilasabb megközelítésre van szükség az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben, hiszen ezek komoly hatással lehetnek. Van egy nagyon fontos projekt még, ezen kívül az elektronikus receptek re irányuló projekt, ez az egészségügyi ágazatban igen komoly hatást váltott ki, hiszen ott szűkösek a források. Ugyanakkor negatívumokról is szólni kell, például a Thessaloniki metró egy szimbolikus kudarc, de is úgy döntöttünk, hogy ezeket szakaszoljuk, az ilyen projekteket. Egyelőre még a projektek második szakaszában tartunk, úgyhogy ezek folyamatban vannak. Ezeknek most az új határideje 2023, tehát még van időnk. Nyilvánvalóan a digitális ágazat különösen aggályos. Itt nem sikerült eredményt elérni, és még az új időszakra vonatkozóan folynak a tárgyalások a digitális Európa kapcsán. Nem könnyű a helyzetünk, de meg vagyunk győződve arról, hogy itt az új program időszakban új projektek is szóba kerülhetnek. A szennyvíz kezelési és szilárd hulladék kezelési projekteket újra napirendre kell venni, ezeket újra terítékre kell venni. Minden esetre ennek az volt a pozitívuma, hogy egy külön monitorozás valósult meg, és igen jó kombinációban, ugyanis ezek a projektek az ECOFIN megállapodásába is bekerültek, Standing, uh, we can actually put in a lot of things which then need to be implemented. Tehát a strukturális alap keretében kell ezeket a projekteket majd megvalósítani. Volt egy-két nagyon kedvenc projektünk, például a föld nyilvántart, az ingatlan nyilvántartási projekt, itt teljesen megvalósult a gyakorlatias megközelítés. A világbankkal is tető alá sikerült hozni egy megállapodást. Úgyhogy itt megint csak az önök tanácsára a lehető legtöbb lehetőséget mobilizáltuk. Azt hiszem, hogy ez egy óriási projekt, ami előbb-utóbb lezárul. A szennyvíz projekt kapcsán szakértőket sikerült felfogadni, egy task force és összeállt már a témban, úgyhogy ők segíthetnek ezen a területen. Már a pénzügyi eszközökről tettem említést, és még néhány szót. A feltételrendszerekkel kapcsolatosan van néhány kérdés a 14-20-as időszakra vonatkozóan. 250 akciótervről beszélünk Görögország esetében. Nagyon gyakran ezek ugyanazok, illetve átfedések vannak. Tehát azt hiszem, hogy a szakértőinkkel jó munkát végeztek, végül is most már csak egy esetben kellett felfüggeszteni a projekteket, ez konkrétan a szennyvíz projekt, illetve volt egy másik a folyómeder medrek tisztítására irányuló projekt, ami nem valósult meg. Ez elég rossz, de hát itt nem teljesültek a feltételek, az illetékes egyéb főigazgatóságokkal egyeztettünk a felfüggesztésről. Az irányelv ezen a területen meglehetősen bonyolult és komoly problémákat állított a projektek elé, nem csak Görögországban, hanem más tagállamokban is, például Spanyolországban de összességében, ha ezeket az exante feltételeket megvizsgáljuk, azt hiszem, hogy hasznosak voltak. Például az intelligens specializációs stratégia. A bizottság más szolgálataival sikerült eredményeket elérni, ezért úgy gondoljuk, hogy ezek teljesültek, és ezek a beruházások tovább folytatódnak. Itt természetesen hosszasan ragozhatnám még, de miután nincs túl sok idők, ezért inkább a kérdéseikre összpontosítanék. Azt hiszem, hogy a jelenlegi időszak jól halad. A 7%-ot is sikerült felhasználniuk. A 2015-ös CPR ben még egy 1 milliárdos összeget kaptak 20-ig, 2020-ig. 7% a társfinanszírozási ráta. Tehát a hands-on approach még egyszer különösen fontos. Együttműködtünk a görög hatóságokkal a monitorozásban, és a kötelezettségvállalások terén jól állunk, a lezárt projektek kapcsán már megkaptuk az összes releváns dokumentumot. Mi magunk még nem zártuk le ezeket, hiszen vannak kérdéseink, amelyeket decemberig válaszolnak majd meg, és van egy kartel ügy, amit a görög versenyhatóság vizsgál, tehát tudjuk, hogy itt ez, ez négy projektre fog kihatással bírni. Úgyhogy ezeket mi most még elemezzük túlkönyvelés volt a hetes tengely mentén, de más projektek majd még bekerülhetnek. Tehát egyelőre korai lenne azt mondani, hogy a lezárások hogyan zajlanak majd, hiszen itt az állami támogatásokat is fel kell vizsgálni, de azt hiszem, hogy jobban állunk, mint ahogy erre számíthattunk bármikor is. Akkor én most itt be is fejezem, mert biztos, hogy vannak kérdéseik, hozzászólásaik. Köszönöm szépen, mindig vannak kérdéseink, Ani mondom kezdi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kedves ember vagyok, békeszerető, és velem aztán mindig lehet beszélni, de ebben a kérdésben, ahogy a bizottság, ahogy a parlamenttel bánt, hát ez engem felháborít kissé egy egyszerű okból kifolyólag 2015-ben megváltoztattuk a rendeletet, két külön intézkedést vezettünk be a Görögország számára. Ezt nagyon gyorsan végeztük el. Az új rendeletben az áll, hogy 2016-ig Görögországnak egy jelentést kell készíteni, ez nem történt meg. 2017 májusában sikerült ezt Görögországnak elvégeznie. Az Európai Bizottságnak többször írtam ezt illetőleg, legalább háromszor, és 15-ször informálisan is rákérdeztem erre, elmondtam, hogy szeretném látni ezt a jelentést, és e, szeretnék kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban, ehhez jogom van képviselőként, és ez a kötelességem jelentéstevőként is. Aztán volt egy meghallgatás, december 4-én beszélünk most erről, és e, két hónapja az érdeketek már beszéltek erről, és csütörtökön, a múlt héten a biztos részéről kaptam egy levelet, megkaptam görögül a görögök jelentését, bár én ógörögöt tanultam, az új görögöt nem beszélem, és eh, most az a helyzet állt elő számomra, hogy most kérnek kérdéseket feltennem egy olyan jelentésről, amelyet két munkanappal az ülés előtt kaptam meg, ráadásul egy olyan nyelven, amit nem is értek. Ez az egészet eléggé értelmetlenné teszi, a rendelkezésre álló dokumentumokból megpróbáltam kérdéseket feltenni, ezeket ideiglenes kérdéseknek tekintem, ami meg nem kapom a görögök lefordított jelentését. Ez az első dolog, amit szerettem volna elmondani, és egy-két kérdés azért feltennék, tehát négyet szeretnék feltenni. Az első kérdés a 2007-es-2013-as támogatási periódusra vonatkozik. Amit én kiolvastam az elemzésükből, az az, hogy a 100%-os társfinanszírozás, amelyet mi a görög kormánynak ebben a rendeletben lehetővé tettünk, az pozitív eredményekre vezetett, nem veszítettünk el eszközöket, a plusz likviditás által projekt nem folyamatos likviditás, de a görög állam által megszűnt társfinanszírozás ennél végig tudták vinni. A prioritási projektek kapcsán a 188 projektet hogyan tudták befejezni, vagy hogyan tudták ezt átvenni a következő periódusra? Ez az első kérdés. A második kérdés az a 2014 es 2020-as periódusra vonatkozik az EU um, átlag felett van a, a felszívási kapacitás, ez valóban így van, de kíváncsi vagyok arra, hogy ezen támogatási periódus végére gondolnak-e már, mi a társfinanszírozási arány Görögország esetében, mennyi pénzt kap Görögország ezekből a pénzekből, és milyen magas a, az alapból származó pénznek összege a teljes görög kiadásoknál. Kretszú biztos asszony a levelében bizonyos projekteket kiemelt, többek között az ön által említett autópálya projektet is, a francia cég Vinci is dicsérte ezt a projektet, azt mondták, hogy ez nagy mértékben növelte a versenyképességét Görögországnak. A világgazdasági fórumnál azonban egyre inkább leértékelték Görögországot, nem pedig fordítva. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, tudván azt, hogy az elmúlt két negyed évben pozitívak voltak a számok Görögország esetében, mind a kereslet, mind pedig a termelés esetében, a foglalkoztás esetében is. A kérdés a következő, ez, ezek a struktúrás alapból származó pénzeket most jobban kiadják-e Görögországban, vagy ki lehetne ezt még jobban is, el lehetne ezt még jobban is költeni. Vagyis másképpen javult-e Görögország versenyképessége ezáltal? Milyen indikátorok vannak erre vonatkozólag? Utolsó kérdésem, 2014-es 2020-as támogatási periódus végén is szüksége van-e ilyen megoldásokra, vagy azok az intézkedések, amelyeket Görögország számára létrehoztunk, azok lehetővé tették-e azt, hogy a struktúrális alapokból el lehessen úgy költeni a pénzt, mint minden más tagállamban, vagy a parlamentnél és a tanácsnál ismételte majd valamit tenni kell annak érdekében, hogy jól tudják elköteni a pénzeket, és tényleg növekedés lehessen ott elérni. Köszönöm szépen, elnök. Sajnálom a görög verziót, visszaküldtük a görög verziót, mert az angolt megkaptuk. Köszönöm, elnök asszony. Lehet, hogy ez csak egy nyelvű probléma, de a bizottság a bizottság eh, ismertetőjében az ők névmást hallottam. Jó lenne, hogyha ezután a hivatalos kommunikációban magunkról beszélnénk, tehát nem ők és mi alapon beszélnénk erről a kérdésről, mert az is nagyon fontos, hogy ki tudja magáénak ezt a jelentést, illetve ezeket az eszközöket. És a görög barátaink beszámoló alapján ők is úgy látják, ők is magukénak tudják ezt a, ezeket a projekteket. Ezt meg tudnak magyarázni, hogyan is áll valójában az együttműködés. Tényleg ők, és mire bomlik ez a kérdés? Van lenne egy konkrétabb kérdésem is. Múlt héten a szembevőszékülő jelentését hallgattuk meg a görög helyzetről általánosságban, és az egyik következtetés az volt, hogy a bizottságon belül nagyon sok szolgálat foglalkozik Görögországgal, de néha ellentmondóak az egyes intézkedések. Például a vasúti projekttel kapcsolatban ez a Vianokráti Domokosz projekt, amely késlekszik, késlekedik, és azért alakult ez így, mert az építő csődbe ment. A szemvevőszék is erről számol be, hogy a hogy a csőd az egy nagyon gyakori probléma Görögországban, és a bíróságnak nincsen elég forrása ahhoz, hogy ezekkel a csőd eljárásokkal foglalkozzon. Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Aztán Thessaloniki metró projekt. Arról tájékoztattak, hogy régészeti munkák miatt késlekedik a projekt, de az áfázist 100%-ra százalékban lezárták, a B fázist pedig 13 százalék, esetében pedig 13 százaléknál tartanak. De elképzelhető, hogy a régészeti problémákat át tudják hidalni. Illetve lehet, hogy csak ürügyként használják fel ezeket a régészeti feltárásokat. Még egy kérdés. A görög kollégák arról tájékoztatok, hogy ők sokkal több projektet szerettek volna a 2014-2020-as új listán. Erről a dokumentum vége felé ír. És ugye azt is írja, hogy ennek a listának rövidnek kellett lennie. Igaz, hogy a monitorozási követelmények között alakult ez így, és nem azért, mert kicsi az igény a projektekre. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni. Ugyanis majdnem elsírtam magam, amikor ezt a hétvégén elolvastam a kisajátításokkal kapcsolatosan itt különböző jogviták arakultak ki, és ezek komolyan kihatottak arra, hogy késedelmesen valósultak meg a projektek. Nagyon örültem azonban, hogy pontosabban hallottunk erről, hogyan áll a helyzet a kisajátításokkal. Módosult-e az alkotmány, vagy van-e esély arra, hogy felgyorsulnak itt a dolgok? A második kérdésem pedig, vannak egyes projektek, és februárban a zöld hét alatt ismét ellátogatunk majd Görögországba. Megnézzük a már meglátogatott projekteket, illetve új dolgokat is. A görög hatóságok szerint hogyan állnak a projektek? A 181-es listával kapcsolatosan az ön véleménye szerint minősülnek megvalósítottnak, vagy a görög hatóságok jelentése alapján megvalósítottnak ezek a projektek? Köszönöm szépen, én is támogatom a régi bizottság görögországi szakértőjének véleményét. Kérdezném, hogy hogy is van, ugye Görögországban ez egy nagyon bonyolult, nehéz időszak volt politikai szempontból is. Nagyon sok volt a feszültség. Kérdésem, hogy ezek a projektek mennyiben kapcsolódnak az ország specifikus ajánlásokhoz? Ugye elvileg ezeknek a végrehajtása a feltétele annak, hogy a pénz folyjon. Tehát nem csak az ex ante feltételrendszerről kell beszélni, hanem az európai szemeszterről is. Görögországnak pedig nagyon sok szakpolitikai területen kellett változtatni. Például ott vannak ezek a folyómedrek. Múlt héten vitáztunk erről a plenárison. Nagyon sok betonnal bélelték ki a folyómedreket, és aztán, ha jön egy nagy vihar, akkor az az eredmény várható, amit láttunk. Attikában 22 ember vesztett életét. Az a lényeg, hogy a tagállamok megvalósítsák azt a szakpolitikát, amit elfogadtunk. Elmondaná, hogy ezek a pénzügyi segélyek milyen más feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Aztán nézzük a következő időszakot, 2014-2020-as időszak. A régi projektek 75%-át lezárták. Rálátunk a jelenlegi helyzetre? Vagy Görögország esetében volt egy eh, különleges task force, és eh, mi rendszer, minket rendszeresen tájékoztattak ennek a task a működéséről, de aztán a válság után ez valahogy elnémult. Mi a helyzet ezzel? A Fenc úr? Thank you. Köszönöm szépen. Hú, de sok kérdést kaptam. Próbálok válaszolni. CPR módosítás 2015, nos hát nekem azt kell végrehajtanom, ami van de Görögországban hihetetlenül nagy volt a válság, illetve a likviditási szükséglet. Meg kellett menteni az országot a csőttől. Ezt csak úgy, tettük, úgy tudtuk megtenni, hogy 100%-os társfinanszírozásra törekszünk, és a projektekre pénzt kellett szerezni az EU-tól, és így sikerült azt elérni, hogy nem fizetésre, meg erre arra költik el a pénzt, hanem konkrét projektekre, illetve egyéb programokra is, új programokra. Tehát kvantitatív elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok projektet sikerült ezzel pozitívan befolyásolni, ez mindenképpen segített Görögországon. Nagyon sok prioritási területen egyébként a görögök több projektet hajtottak végre, mint az eredeti tervek szerint ezáltal ez segít nekünk a pénzügyi korrekciók esetében is, de hát ez csak egy szempont. Elnézés, hogyha úgy érződött, hogy távol tartom magam Görögországtól, de hát mi nagyon szorosan működünk együtt Görögországra, de a kollégáim folytonosan Görögországban vannak. És a földrajzi, a földrajzi egységek esetében most már differenciációs munkamódszerünk van. Számukra Görögország nagyon fontos, napi szinten van, az, van megy az egyeztetés Görögországgal. Számukra tehát ez nagyon fontos. A problémás esetekben például hulladékkezelés, digitális kérdések bizony még ösztökélni kell őket egy kicsit, de velük együttműködünk. Amikor a Task Force-t létrehozták, akkor együttműködünk, de utána struktúrális reformokat hajtottak végre a szolgáltatásunkban, együttműködünk velük, a tagállamoktól különböző kéréseket kapunk. Most volt a második hulláma, ennek van egy belső koordinációs mechanizmusunk, tájékoztatunk a prioritási segítségnyújtásról. A cél az, hogy elkerüljük az átfedést, Illetve nagyon jó az együttműködés, és megpróbáljuk elérni azt, hogy, hogy az SRSS-en keresztül milyen projekteket hajtunk végre, illetve hát a különböző ö, földtulajdonjogot jog regiszterekkel is együttműködünk. Nos, ne felejtjük el, hogy Görögország esetében még mindig van egy különleges eljárásmód, tehát CSR-eket nem lehet használni Görögország esetében. Körülbelül 90% még mindig a testfinanszírozási arány átlagban. Ez változik programra, programra de mondom átlagban 90% de nem mi döntjük el, hogy meddig vonatkoz, vonatkozik rájuk ez a különleges elbánás. Bizonyos döntéseket hoznia kell, tehát a, meg kell hoznia a bizottságnak, illetve a parlamentnek, hogy ebben a státuszban maradnak-e vagy nem. Ha igen, akkor, hogyha kilépnek ebből, akkor a szemeszter eljárás vonatkozik rájuk. És elvileg akkor minden CSR alapon történik a probléma megoldás, és nem csak az exante feltételek érvényesek, hanem a konkrét beruházások is, alapján is. Utaltam konkrét példákra, de hát csak mindenkinek kell teljesülnie, mielőtt beruházunk, és éppen ezért vontuk be a tagállamokat az akciótervek kialakításába. Nagyon fontos az, hogy minden egybe játszon, illetve essen. Mindenki pontosan tudja azt is, hogy itt van egy két éves plusz időszak, tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy jövőben milyen lehetőségeik lesznek a tagállamoknak. Hogyha az ex ante feltételeket nem teljesíti egy tagállam, akkor a bizottság szeretné mindig fagyasztani a beruházások. Egyébként például a, a folyómedrekre vonatkozó irányelv, ez egy irányelv, ezt meg kell valósítani. Mert ez egy bonyolult dolog, a, de fontos az, hogy a tagállam összeszedje magát, de hogyha egy bizonyos irányelv esetében nem történik meg az irányelv átemelése, akkor lépni kell de ezek szerint a feltételek egészen más labra tartoznak. Beszélünk stratégiai dokumentumról, masterplanekről, intelligens specializáció, Viszont meg kell vizsgálni, hogy mit valósít meg igazából a tagállam tehát az intelligens specializáció, illetve a kiválasztási kritériumok között van kapcsolat. Ezért vannak kísérleti projektek Lengyelországban, Romániában. Szeretnénk, hogyha az összes program esetében ez egy horizontális módszer legyen. Ezek fény és kisítélik meg ezeket a dolgokat? Sok minden előfordulhat. De hivatalosan nem tudunk segíteni a csődbe jutott vállalatokon. Megesik az ilyesmi, hogy egy cég csődbe ment. A mi feladatunk az, hogy a projekteket segítsük. Az új lista rövidségén. Mi annyit tudunk segíteni, hogy plusz munkatársakat rendelünk egy projekthez. Az új lista 18 emblematikus projekt. Valójában nem nekünk kell mindig ezt monitorozni, de vannak erről jelentéseink, sőt, stratégiai jelentéseink is. Most éppen az első évről szól ez. A főigazgatóm például elmegy majd januárban a, a tanácshoz, és betá, beszámol erről. Gondolom önöket is érdekli ez a beszámoló, és eh, maguk is meggyőződhetnek majd arról, hogy bizonyos eredményeket elértünk Görögországban. Aztán vannak ex post elemzések is, olyan elemzések is vannak, hogy eh, az alapok nélkül mi lett volna Görögország sorsa, de egyértelmű, hogy mindenkire hatással voltak ezek az alapok. Én mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek a, a segítségért. Vannak konkrét lépések, amelyeknek célja az, hogy rögzítsük, hogy kinek mi a feladata, tehát egy egységes módszert arra van szükség, tehát hogy az ingatlan szakértők mit tesznek, stb. stb. Tehát vannak konkrét intézkedésénk, erről van egy lista, és a görög hatóságokkal megegyeztünk abban, hogy ezt és ezt és ezt kell végrehajtani. Tehát az ingatlan nyilvántartással kapcsolatban még nagyon sok dolgot kéne rendezni, és tényleg az a cél, hogy konkrét dolgokat számon kérjünk a görög féltől. A jövőről nem szeretnék beszélni, csak köszönetet szeretnék mondani. Valószínűleg 110, 160 projektet le lehet majd zárni, nem csak nagy projektek vannak itt, van a kisebbek is, de hát a nagy projektek nélkül nem figyelnénk erre annyira oda, de minden egyes projektet nem keresünk fel, úgyhogy a görög hatóságra kell támaszkodnunk, ők adnak erről megbízható információt, de amikor Ugye amikor esély van arra, hogy meglássunk, meglátogassunk egy projektet, akkor azt megteszünk. Például a kolléga elment egy autópályán, eh, meg eh, felkerest, felkeresett. A kockázatos projekteket persze felkeressük, de hogyha egy projektre a görög hatóság azt mondja, hogy azt, eh, azt teljesítették, akkor ezt el kell hinnünk. Próbáltam mindenre válaszolni, remélem sikerült. Gerade so nett zusammen. Hogyha már így együtt vagyunk, a DJ Regi hány projektet nézett meg, amelyet le, lezártak, amelyet lezártnak tekintenek, és Áramon kolléga kíván még valamit kérdezni. Áramon kolléga, csak szeretné tudomásukra jutatni, hogy egyetlen egy kérdését sem válaszolták meg, ezért írásban is benyújtom ezeket a kérdéseket, vagy szóbeli kérdés formájában majd, ha nem kapok ezekre választ. Persze az egészet újra feltehetném, de 5-6 kérdést tettem fel, erre ezekre választ nem kaptam. És a szöveg, amit kaptam, az nem az, amit te kaptál, van egy másik is, ezt a szöveget én csak görögül kaptam meg. Lehet, hogy ebben vannak a válaszok. bizonyára a biztos asszony is örülni fog majd, mert ő is olvashat majd valamit. A tolmácsok még 10 percet adtak nekünk, tehát 10 perc alatt meg tudjuk ezt válaszolni. A 188 projektból a két plusz mechanizmus által hányat zártak le, vagy hányat vittek át a következő periódusra? Következő kérdés milyen magas volt a társfinanszírozási arány Görögországban ezen a struktúrális alapokból, és az ESA, ESZI alapokból mekkora az arány Görögországban. A negyedik kérdés az az volt, hogy azért Réze megválaszolta a bizottsági képviselő, a strukturális alapból milyen mértékben sikerült a görög versenyképességet növelni, és milyen fajta indikátorokkal lehet ezt mérni, ha egyáltalán mérhető. Az ötödik kérdés pedig a következő legis- jogalkotási periódusra vonatkozólag lesz-e majd egy ilyenfajta mechanizmus, e, ilyet kell -e majd alkalmazni, vagy akkor már nem lesz ilyenfajta probléma. Tehát hat kérdés van, tessék, válaszolja meg. Thank you. Was the... Köszönöm szépen. Az első egy spekulatív kérdés. Nem is vagyok képes mérni azt, hogy, hogy hány um, projektet sikerült ezzel levárni. Szerintem mindegyikben sikerült. Néhány projekt esetében 18 ilyen projekt volt, ahol még saját pénz lenne szükség, meg lehet vizsgálni azt, hogy mennyit kell még ezekbe befektetni saját erőforrásból, és lehet, hogy egyfajta ötletet ez már tudna adni. Én feltételezem, hogy voltak olyan projektok, amelyek 100%-ban finanszírozó voltak, ezeket lezárták, de ez nem a helyes helyzet, és a jövő esetében meg kell vizsgálni azt, hogy ki a projekt, és hogy tényleg akarja az adott állam a társfinanszírozást. A 100%-os társfinanszírozás, ez kivételes, erről adhatok több információt, és nem mi döntünk ezekről a helyzetekről, de mindenki tudja, hogy kritikus volt a helyzet, ez 100% nagyon fontos volt, ez fontos eszköz volt, hogy a krízisből kiemeljük az országot. Ezt végrehajtottuk a jövő szempontjából, ahogy mondtam, hogyha a, még lesz ez a különleges helyzet, amit lesz ez a különleges politikai döntés, nem tudom, hogy mi lesz majd a javaslatunk. Ez akkor normális eh, együtt társfinanszírozási arányokat kell alkalmazni. Nem 100% lesz, nem is 90, 85% lesz a maximum szerintem ebben a periódusban, vagy akár még kevesebb is. Jó az, hogyha a költségvetés stabil, mert ahogy elmondtam a Görögországban a tagállami eh, érdeklődés van a projektek végrehajtására. Sajnálom, hogy a görög változatot kapta meg, bizonyára megkapja majd a változást, azonnal megkapja, lehet, hogy egy hónapba te... The document is, the longer it takes for the DG translation, I mean. több időbe tehát a görögök joggal küldték el a görög nyelvi változatot. Hát én nem tudom megkérni az én részlegemet arra, hogy fordítsa le önnek, ezt elküldhetjük a Digitradnak, aztán majd lefordítják ott. Elnök, rendben. Hát bizonyára foglalkoznunk kell majd még intenzíven Görögországgal, és meg kell vizsgálnunk ezt a 188 projektet. Nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy tényleg mi zárult le ezek közül, és hogy minden öm, szabályt aztán sútba vetjük, aztán utána megint szabályokat alkalmazunk, ezt nem tartom helyesnek, és ezért e, ezeket meg kell vizsgálnunk, meg kell mutatnunk azt, hogy mi a költségvetés ellenőrzést komolyan vesszük, hiszen nem teszünk jót a tagállamnak, akkor hogyha engedjük, hogy megszegjék a szabályokat. Az egyéb pontok esetében nincsen semmi pont előttem, a következő ülésünk lesz csütörtökön 15 órakor, az ülés lezárom.